May I ask you, colleagues? Kedves kérem, mindenki foglaljon helyet. Még néhány, néhány percet fogok adni. Ugye biztos jelölt asszony mielőtt bemutatkozna, még néhány pillanatot adok, hogy a fotósok elkészítsék a fényképeket, de aztán kérem, hogy mindenki menjenek aztán arrébb. Jó napot kívánok, szeretnék, szeretném üdvözölni Margaret Vestager biztos asszonyt, a Gazdaság és Menteles Ügyek Szakbizottságának meghallgatásán. Ez a harmadik ekkor meghallgatás már, mint egy meghallgató gépként működik a szakbizottság most. Ám nagyon fontos feladatunk ez a bizottsági testület egészének és az egyes jelölteknek az értékelésében. A szakértelmük, elkötelezettségük, személyes függetlenségük, a tárcájukat érintő szakkérdések ismerete, kommunikációs készségük és politikus, politikai elkötelezettségük, és általában a bizottság napirendjéről való elkötelezettségük irányában értékeljük őket. Jól ismerik a menetrendet. Először a biztos jelölt 15 perces, maximum 15 perces bevezetőt tart, ezt követően 45 kérdés-válasz szakasz következik, egy perc jut a kérdésre, két perc a válaszra minden körben. Az első fordulóban a frakciók, illetve a frakció nélküli képviselők tehetnek fel kérdéseket. Mindenkit szokás szerint arra kérek, hogy tartsa a rászabott időt, tehát egy percet a kérdés feltevője kap, két percet pedig a válaszra a biztos jelölt asszony. Tolmácsolás 23 nyelven folyik. Azt kérem, hogy senki se beszéljen túl gyorsan, hogy jó minőségben lehessen tolmácsolni. Az eszmecserét a parlament internet oldalán élőben is közvetítik. Mielőtt tehát megadnám a biztos jelölt asszonynak a szót, hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a versenykultúra az Európai Unió és azon belül a bizottság feladatkörébe tartozik. A bizottság végrehajtási szakkér feladatokkal bír, ám fontos, hogy a versenypolitika feletti parlamenti felügyelet is megvalósuljon, és más piaci integrációs és gazdasági szabályozási kérdésekhez hasonlóan a parlament kiterjeszte a hatáskörét a kárrendezési kérdésekhez hasonló módon az új technológiák a pénzügyi szolgáltatások terén, is ide kerülhet, amelyek a gazdasági növekedéshez járulnak hozzá, és ahhoz, hogy az EU versenyképes maradjon a globális piacon. Az állami támogatások rendszere a bankszektorban és a vonatkozó tavaly márciusban beterjesztett új jogszabályok is ide esnek, különösen a Single Resolution mechanizmus működése. Ebedet után most pedig Margaret Vestegrasszonynak adom meg a szót. Margaret, parancsoljon! Chairman Gulgiari? Yeah? Yeah, everything's yeah, everything is fine. Honorable members. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Tisztelt parlamenti képviselők! Úgy vélem, hogy talán valamit mondhatnék a politikáról, arról, hogy én mit gondolok. Én szeretném, szeretném azt, hogyha az emberek megvalósíthatnák álmaikat. Egy olyan társadalmat szeretnék, ahol az emberek és a természet egyensúlyban vannak. Egy fenntartható gazdaságot szeretnék, amely semmit nem vesz el a következő generációktól, egy nyitott társadalmat szeretnék, ahol különbözőek lehetünk. Ezért, hogyha engem kineveznek versenyképességi biztosként, azért fogok tenni, amiért én mindig is tettem politikai életemben, vagyis azért, hogy se nem a nagyokat, se nem a kicsiket képviseljük, és ne éljen senki sem vissza a hatalmával. Ugyanis az igazságos verseny által a különböző elképzelések is felvirágoznak, és a fogyasztók is jobban hozzáférnek a termékekhez, és ez munkahelyeket teremthet. Ez nagyon fontos. Nagyon különleges pillanat ez számomra. 25 évvel ezelőtt jártam először az Európai Parlamentben, stazsérként, gyakornokként. Soha nem gondoltam volna, hogy egy szép napon itt fogok állni, illetve ülni önök előtt. Ezért óriási megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ezen a meghallgatáson. 21 éves voltam, amikor a pártamon belül Dániában az Európai Ügyek Bizottságának tagjává váltam. Hiszünk Európában. Ez volt a szlogenünk, ezt ma is tartom. Három évvel ezelőttre, hogyha előre tekerjük az időkerekét, majdnem pontosan három évvel ezelőtt volt ugyanis, hogy gazdasági és belügyi miniszterré neveztek ki, és részt vettem az első ECOFIN tanácsülésemen. Bizonytalan időket éltünk akkor, és a tanácsban azt láttam és tapasztaltam, hogy az Európába vetett hit hogyan ölt testet konkrét megoldásokban. Csak úgy volt és van esélyünk átvészelni ezt a vihart, hogyha összefogunk, hogyha tartjuk az egymásnak tett ígéreteinket, és ha közös érdekek mentén dolgozzunk. Ez a szellem uralkodott a tárgyalóasztal körül, és az Európai Bizottság, a Tanács és a Parlament által hozott bölcs döntéseknek köszönhetően sikerült a válságot ellenőrzésünk alatt tartani, sikerült megelőzni a legrosszabbat. Ezekkel az emlékekkel kezdtem a mondani valómat azért, mert ugyanezzel a szellemmel érkeztem ma is ide önök elé. A közös érdekvédelme az, amikörül a versenypolitika, e köré kell, hogy épjen a versenypolitika. A nagy, nem vagyok a nagy szavak embere, de mégis nagy szavakra van szükség, hogyha az ember le akarja írni, hogy mekkora az Európai Bizottság e, hatásköre a versenypolitika terén. Semlegesség, e, fél, félrehajlás nélküli eljárás és szigor a jogállamiság biztosítása érdekében. A tények, a gazdaság és a törvény. Nos, ezek alapján fogok én is eljárni, amennyiben e, megbíznak e, bennem. Mindenkinek meghallgatom a véleményét, a legnagyobb multicégektől a legkisebb e, családi vállalkozásig, Az államokét, az állampolgárokét. De a szakértőim elemzése és a saját véleményem mert senki sem alakíthatja, senki nyomás alatt nem változtatom majd meg. Az európai versenypolitikának akkor tudunk komolyan érvényt szerezni, hogyha függetlenül, pártatlanul és a titoktartás, tiszteletben tartása mellett járunk el az egyes esetekben, hogyha beiktatnak hivatalomba. Ezt e, a körömmel védem majd ezeket az elveket. A vizsgálatokat e, Attól függetlenül végezzük majd el, hogy a cég milyen országból származik, mekkora és milyen nagy nevű. Ugyanígy az állami támogatások esetét is attól függetlenül fogjuk kivizsgálni, hogy melyik tagámról van szó. Nekem a versenypolitika erről szól. És sok minden tetszik nekem az Európai Parlamentben. Az egyik ezek közül az, hogy mennyire fontos önöknek, fontosak önöknek ezek az értékek. Amiben beiktatnak hivatalomba, akkor szívesen együttműködök majd önökkel annak érdekében, hogy ez a pártatlanság, semlegesség és szigor mindig áthassa a versenypolitika végrehajtását. Sikerült megállítanunk a válságot? Igen. De az elmúlt pár évben recessziót élt meg Európa, terjedt a szegénység, és nagyon bizonytalanok a jövőbeli kilátásaink. Egyértelmű a kihívás, amely előttünk áll. Újra talpára kell állítani Európát. Növekedést kell teremteni, munkahelyeket kell teremteni. Ehhez meg kell újulni, hogy a dinamikát és szociális társadalmi kohéziót teremtsünk újra Európában. Ebben kulcsfontosságú lehet a versenypolitika, eh, ahogy azt a Juncker elnök úr is elmondta, amikor a munkateremtésről, gazdasági növekedésről, beruházásokról beszélt, eh, kis és nagy cégek számára egyaránt. Az átfogó célunk az lesz, hogy lebontsuk azokat az akadályokat, amelyek ellehetetlenítik a gazdasági növekedést, az innovációt és a munkahelyteremtést. Akkor lehet sikeres egy cég, hogyha valóban az érdemei alapján tud versenyre kelni a többiekkel, de olyan piacokon, mint az energiapiac vagy a digitális ágazat, Nos, ezeken, ebben az ágazatokban különösen oda kell figyelni arra, hogy a domináns piaci szereplők is tiszteletben tartsák a szabályokat. Már csak azért is fontos, fontos, hogy a kis és középvállalkozások innovációval valóban nőhessenek, gazdagodhassanak. Az állami támogatásokra átélve, itt a modernizációt kívánom folytatni, ami azt jelenti, hogy a tagállamok egyre nagyobb felelősséget, hatáskört kapnak az állami támogatások terén. Ezzel átláthatóbb lesz a folyamat, és lehetővé teszi, hogy a közvélemény nyomon kövesse, hogy az egy, igencsak szűkös állami forrásokat hogyan használják fel. Fontos, hogy az emberek tisztában lássák, hogy az adófizetők pénzét hogyan, mire költik. Erről kívánunk majd nyilvános vitát, közvitát folytatni. Néha az állami támogatásokra, a cégfúziókra és a trösztellenes szabályoknak a végrehajtása bizony ezért kemény árat kell fizetni rövid távon, de hosszú távon ennek megvan a hozadéka. Megéri ez. De rövid távon ennek lehetnek szociális, társadalmi költségei. Ezért a tagállamokkal és a régiókkal majd együttműködök annak érdekében, hogy ezek a beavatkozásaink, hogy az ő beavatkozásuk ne állítsa meg a szerkezetváltást. A tagállamokkal és a régiókkal azon fogok működni együtt, hogy az átmenetet kísérő intézkedések figyelembe vegyék a szociális dimenziót is. Az európai versenypolitika jól kiépült, megfelelő elvekre épül ezeket a szerződésben fektettük le, kiállták már az időpróbáját, hiszen egy nyílt belső piac és az egyenlő versenyszobályok, ez az, ami a versenypolitikát jelenti. De ez nem önmagába való cél. Az igazi cél az, hogy munkahelyeket teremtsünk, és hogy Európa virágozzék. Amióta sok víz lefolyt a Dunán, amióta először a szerződésben lefektettük a versenyjogi szabályokat, először is most már digitálissá vált a gazdaság, fejlődik, alakul körülöttünk a világ, újabb és újabb kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk, ez a jövőben is így lesz. Ehhez a piacok alakulását figyelemmel kell követni, annak érdekében, hogy mindig eh, ehhez szárazon kell tartani. A puskaport úgymond megfelelő eszközökkel kell rendelkeznünk, mint egy meg kell előlegeznünk a gazdaság változásait, ezekre fel kell készülni. Éppen ezért a versenypolitika teszi lehetővé a gazdasági fellendülést. Nekem ez nem csak cégekről és fogyasztókról szól, az állampolgárokról szól, az, az emberekről, rólunk. Az európai vállalatok kis és közepes méretű vállalatok, akár csak a nagy multinacionális cégek egy globalizált világban kell, hogy helytálljanak a versenyben. Az uniós versenyügyi szabályok szigora segíti őket, az innováció felé eh, tereli őket, és a gazdasági növekedésre biztatja őket. Vannak, akik azt gondolják, hogy a versenypolitika és az iparpolitika eh, egymással szemben állnak. Én szerényen ellenkező véleményre helyezkednék ezekkel a hangokkal. Szükségünk van versenypolitikára, akár csak kutatásra, fejlesztésre, beruházásra, tőkére és magasan képzett munkaerőre. Nem az iparpolitika védi meg, nem, nem az a jó iparpolitika, amikor a fogyasztók fizetik meg annak az árát, hogy megóvjuk, megvédjük a külső versenytől a cégeket. Éppen ezért számomra a versenyjogi tárca nem egy elszigetelt, magányos tárca, éppen ellenkezőleg. A jobb jogszabályalkotással a belső piacot támogatjuk, versenyképes cégeket teremtünk. A piacot is alakítjuk, ezt láthatjuk a távközlési szer, szektorban, ahol a liberalizáció után a piacok továbbra is nemzeti alapon szerveződnek. Egyesek szerint nem lehetünk szigorúak versenypolitikában a házon belül, amikor az unión kívül eh, nem tartják be szigorúan a szabályokat. Én nem értek ezzel egyet. Szerintem a legjobb stratégia a külföldi versenyre az, hogyha már otthon is versenyképesek vagyunk. Ez persze azt jelenti, hogy majd szorosan együttműködök a többi biztos kollégámmal. Ezért mondtam azt, hogy nem magányos tárca ez. De van ennek még egy oka. Szeretnék együttműködni önökkel, tisztelt képviselők, az ECON szakbizottságban és máshol, de nem csak formális, hanem informális szinten is, hiszen a választó körzeteiket önöknél jobban senki sem ismeri, önök hallják a választók aggodalmait, sírámait, nehézségeit. Tisztelt képviselők! Meg kell eh, mutatnunk, hogy ahol szükség van, ott tudunk európai szinten megoldásokat kínálni. Ezáltal nagy dolgokban nagyobbnak, a ambiciózusabbnak, a kis dolgokban pedig kisebbnek és szerényebbnek kell lennünk. Az állami támogatások modernizációjával helyes vágányra tereltük a dolgokat, ez segít majd abban, hogy hogy ha kell, akkor beavatkozzunk, de a tagállamok felelősséget vállalnak azért, hogy, hogy az állami támogatások szabályait betartják. Én versenypárti vagyok, és nem fogom eh, nem fogom akadályozni a cégeket, hogy az érdemeik szerint versenyezek egymással, de egy pillanatra sem fogok eh, hezitálni akkor, amikor a kisebb eh, versenytársakat megpróbálják a piacról kiszorítani tisztességtelen módon. Remélem, hogy önök ugyanezeket az értékeket osztják, mert a versenypolitika se nem bürokráciát jelent, se nem apró technikai részleteket. Nem, a versenypolitika értékekről szól. Az Európai Parlamentben ezt megtaláltam. Remélem, hogy ha beiktatnak hivatalomban, a jövőben is megtalálom majd ezeket. És természetesen vállalom azt, hogy rendszeresen párbeszédet folytatok az Európai Parlamenttel és az Önök szakbizottságával, nem csak akkor, amikor formálisan megköltök ezt tőlem, hanem minden lehetséges alkalommal. Ez az Európai Parlament érdeke is. Önök képviselik az európai szavazókat, ebben hiszek. Remélem, hogy ez a meghallgatás a kezdete egy nyitott, intenzív és gyümölcsöző partner kapcsolatnak önök között és közöttem. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you to the commissioner. Köszönöm szépen, biztos jelölt asszony. Most elkezdjük a kérdések első körét, az első hozzászóló, Volkart Balc a néppárt részéről. Köszönöm, elnök úr, Vesztáger asszony. Kérdésem a verseny nemzetközi vétételéről szól. Különféle gazdasági prognózisok arról számolnak be, hogy a következő évben a globális növekedés 90%-a Európán kívül indul majd be. Nagyon sok vállalat, európai vállalat, amely erős, egyébként a világversenyben visszaesőben van. Ez stratégiailag fontos iparágokban jelentős, például az információ, technológia, kommunikáció, a repülőgépgyártás, logisztika, infrastruktúrális beruházások. Vajon a verseny nemzetközivé válása, vajon figyelemmel kísérje ezt a jelenséget a mostani európai versenypolitika. A másik kérdés a parlament számára fontos, az európai kereskedelmi és versenypolitikában az európai vállalatok az egyre növekvő nemzetközi versenytársakkal kell szembe, hogy megálljanak. Itt is a stratégiai ágazatokra kell figyelnünk, saját pozíciónkat kell erősítenünk, ahhoz, hogy harmadik piacokon versenyképesek és sikeresek legyünk. Hogyan látja megoldhatónak az európai érdekek védelmét ebben a körben? Uh, Úgy gondolom, hogy pontosan ez a meggondolás foglalkoztat sok embert. Ezt látják munkájuk során, például a kisvállalkozásoknál, hiszen egy kis globális szinten kell már versenyezniük. Persze fontos az, hogy amikor a cégek Európában működnek, akkor ugyanazok a szabályok, mindegy, hogy ki itt a, a vezetője annak európai szabályok érvényesek. Ugyanakkor az is fontos, hogy elgondolkodjunk bizonyos dolgokon, amikor a VTO-val tárgyalunk, vagy szerződésekről tárgyalunk, ezeket el kell mondanunk. Tehát, ahogy mondjuk Dánul is, ne kerülgessük a forrókását, mert így tudunk csak fellépni. Nagyon fontos az, hogy a nemzetközi verseny képes megmaradjon. Én azt láttam, hogy amit teszünk az Európai Unióban, az egy ötcsillagos fellépés. Ezt nem csak, hogy meg kell tartani, hanem növelni is kell, és másokkal együtt kell dolgoznunk, hogy a mi versenyszabályaink globális szinten érvényesek legyenek. Viszont folytatnunk kell ezeket a vitákat, mert számos árnyalata van ennek a vitának, már csak azért is, mert a szektorok sok része nagyon fontos, például a szabadalmak, a szellemi tulajdon jogok szempontjából, és itt egy fog működni majd a biztos társaimmal, illetve az illetékes bizottságokkal. Thank you. Now give the floor. Köszönöm. Elisa Ferreira, a szociális Frakció nevében kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Biztos előtt asszony, a kérdésem a bankokra és a pénzügyi ágazatra vonatkozik. A banki helyreállítás irányelv szerint különleges köztámogatást lehet adni egy banknak, közpénzekből való támogatást, anélkül, hogy beindulna a rezolúciós mechanizmus, hogyha ez a tőkénekció és stressz teszt után, vagy, vagy vagyonvizsgálat után kerül bevezetésre. Jelenleg az Európai Központi Bank vizsgálja az új felügyeleti funkcióból adódó feladatokat, és ebben a körben e tőke bevonása lehet, hogy szükséges lesz. Ön hogyan garantálja azt, hogy ez a tőke kötelezettség, illetve tőke inekciók nás alá ne zavarja a versenyt, összeegyeztethető legyen az állami támogatások szabályaival, és nem arra fog törekedni, hogy az életképtelen bankokat talpon tartsa. Az egyik eh, dolog, amely a legtöbb embert foglalkoztatja, az az, hogy hogyan bánjunk a pénzügyi szektorral azután, hogy sok gondot okozott az elmúlt években, és amilyen válságot kiváltott, ezután hogyan lehet előre mozdulni. És pontosan ezért tettek létre ezek a specifikus szabályok ebben a nagyon nehéz gazdasági helyzetben. A kihívás az az, hogy a BRDD még nincs életben, mert a lényegét ennek az, hogy az adófizetők ne fizessenek itt, hiszen itt egy másfajta mentésről van szó. És mielőtt még hozzálátnánk ez a BRL-hoz, e meg kell vizsgálnunk az állami segítségnyújtást is. Ez lenne a bail-out és a bail-in közötti áthidalás, amikor egy bank bajba kerül. Nagyon sok munkám lesz itt ennek kapcsán a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó biztossal együtt. Úgy vélem, hogy fontos, hogy kilépjünk ebből a nagyon specifikus helyzetből, amikor az adófizetőknek kell ismételten és ismételten megfizetniük azt, hogy a bankok óriási kockázatot vállaltak kritikus időben. Úgy gondolom, hogy eh, ahogy eh, az eh, állami segítség kérdését kezeljük, az fontos lesz olyan szempontból, először Bél in legyen, mielőtt még az állami segítségítése sor kerülnek. Köszönöm, mondja az elnök. Kay Swinburne következik. Köszönöm, én is üdvözlöm, önt biztos előtt asszony. Ezen a héten a brit miniszterelnök és pénzügyminiszter az adó elkerülési stratégián, az úgynevezett dupla ír stratégián intézkedéseket jelentett be. A nemzetközi adószabályokat kerül ki azzal, hogy lehetővé teszik az Apple számára például, hogy hogy kevesebbet adózon ezzel a trükkel, csak azért, hogy megtartsák ezeket a munkahelyeket. 91-es és 2007-es adómegállapodások említett céggel az uniós szabály ellenesek, hogy azt Almonia biztos úr is mondta. Hogyha egy boltban veszek egy tagállamban egy szemtógépet, valahogy úgy kerül ez be a, a könyvelésbe, hogy egy másik országban vettem. Igaz ez? Az Európai Bizottság mit tett annak érdekében, hogy ezt az újító jellegű pénzügyi manőverezést megelőzze, amely egyébként versenytorzító hatással is bír? one of the many things that I have learned in, in these intense week is that a double iris is not a very... A dupla ír az nem egy eh, dupla ír kávét jelent, ennyit megtanultam ezen a héten. Ezen a területen rengeteg slenget és rövidítést használnak, én megpróbálom ezeket, ha lehet kerülni. Ez a úgynevezett dupla ír trükk, ez nagyon komoly kérdés az európai cégek többsége társasági adót rendesen fizet. Azonban vannak olyan nagyon nagy cégek, amelyek különleges elbánást tudnak kiharcolni, ami lehetővé teszi számukra. Most már megerősítették ezt a gyanút, hogy jóval alacsonyabb adót fizetnek némely cégek. Almúnia biztos úr munkáját folytatni fogom annak érdekében, hogy fényderítsünk ezekre a titkos vagy trükkös megállapodásokra. Az adó kérdések ügyében egyhangúságot követelnek meg a szerződések, de ez nem jelenti azt, hogy most harmonizálnánk az adópolitikát a kiskapunk keresztül. Ugyanakkor az közvetett vagy közvetlen eh, állami támogatások igenis az én tercámhoz tartoznak, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy kivizsgáljuk azt, hogy mi is folyik itt, mennyi pénzt esünk el Európa, és hogyan lehet ennek véget vetni. Most az Alde névben Szilvi Gulár. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Szomorú dolognak tartom, hogy ilyen kevesen vannak jelen ezen a meghallgatáson. Nem azért mondom, mert én is liberális politikus vagyok, hanem azért, mert az Európai Bizottság talán legfontosabb tárcájáról van szó. Ha a francia képviselők számát nézem, akik állandóan a versenypolitikáról beszélnek, most pedig sehol sincsenek, ez szerintem botrányos. A kérdésemre áttérve, a bevezetőjében hangsúlyozta, hogy a versenypolitika az igazságosság kérdése, hogy a gyengébbket, az új piacra lépőket megvédjük a nagyobbaktól, a régiektől. Ez egy érdekes eh, prizmán keresztül láthatja a kérdést kollégám kérdésére utalva, a nemzetközi dimenzió az, hogy a globális világban kell versenyeznünk. Egyesek azt gondolhatják, hogy békjóba kötjük az európai cégeket azzal, hogy nehezebb feltételeknek kell, szigorúbb feltételeknek kell megfelelniük, mint a nemzetközi versenytársaiknak. Hogyan kívánja biztosítani, hogy a szigorú szabályok ne hozzák versenyhátrányba globális piacon az európai cégeket? Teljesen átlátom, hogy ezt a benyomást kelthetik a szabályok. Hiszen abban, ami látszik, illetve amit hallunk a sajtóban, olvasunk a sajtóban, hogy a vállalatok ö, viselkedése milyen kihívásokkal találkozik a globális piacon, most mindebből nyilván az állampolgárok aggodalommal olvasnak ezekről, és közép és hosszú távban nagyon fontos, hogy a versenyszabályok az innovációt, a gazdasági növekedést és a szám támogassák. Ám lehet, hogy ennek rövid távon vannak szociális költségei, van egy ára. Lehet, hogy képzési rendszereket kell beindítani, hogy az emberek át tudjanak, át tudják képezni magukat egyik ágazatból a másikba, és mindez nyíltan történjen, és mindenkit meghallgassanak mindenkinek a, a panaszait hiszen akik sokan úgy érzik, sok munkavállaló, hogy a feje fölött történnek döntések. Ezért fontos meghallgassuk a munkavállalókat, az, az semmiképp sem egészséges politika, hogy megvédjük magunkat a versenytől, lez, elzárkozunk a versenytől. És gondolom nem is erre vonatkozott a kérdése, sőt épp ellenkezőleg ahogy én látom, és valószínűleg ön is, a legfontosabb az, hogy kiegyensúlyozott megközelítéssel éljünk úgy, hogy a teljes képet látjuk. Nem csak az egyik oldalára koncentrálunk, hanem azért ma mind a két oldalát látjuk és mérlegeljük. Mit mond akkor, hogy ha egy vállalat megvesz egy, egy külföldi vállalat megvesz egy európai vállalatot állami támogatással, amelyet a költségvetésből kap, amelyet európai vállalat nem kaphatna meg itthon? Nos, sajnos sok európai bank is sajnos nagyon nagy állami támogatást kapott. Ám mindezek mellett fontos, hogy mindez nyíltan történjen, ne hátsó kapukon. Amikor a WTO-ban vagy kereskedelmi megállapodásokban tárgyalunk, akkor ezt megvitassuk. Más államokban működő versenyhatóságokkal megkérdezzük ők, hogyan látják, hisz Ellenkező esetben egy, megindul egy, egy lefelé haladó verseny az állami támogatásokban, rejtett támogatásokban versenyeznek akkor az államok, és ez sehová sem vezet. Köszönöm, a GUA e nevében Rina Kári. Köszönöm szépen, itt vagyok. Üdvözlöm Önt ismételten az Európai Parlamentben. Én egy kicsit másfajta szemszögöt szeretnék felvetni a szabad versenyel kapcsolatban. Például, ha egy önkormányzat nagy befektetést hajt végre. Például egy metrót szeretne építetni, akkor általában közbeszerzést írnak ki, rengeteg szabály van erre. Viszont ezt a jogot az Európai Bíróság most korlátozta, és lehet lesz még több ítélet is ebben az irányba. Azt hallom, hogy sokan azt mondják, hogy ez korlátozza a szabad versenyt, de egyetérte abban, hogy hogy előírják például azt is, hogy a közösszezés során a cégnek ennyi és ennyi gyakornokat kell alkalmaznia. Szerintem ez nem lehet egy versenytorzító eljárás. Nehéz erre válaszolni, hiszen lehet, hogy néhány hónapon belül az Európai Bíróság kimondja az ítéletet, és nehéz ezt előre jelezni. Az Európai Bíróság jogi precedest teremt, és ezt kell követnünk, és ez az európai szerződéseken is alapul, nagyon fontos az, hogy több gyakornoki hely legyen, mind a magáncégeknél, mind pedig az állami cégeknél, és hogy kiírnak egy közbeszerzést, akkor úgy gondolom, hogy el lehet azt mondani, hogy ezt is, ezt a problémát szeretnénk megoldani, és szeretnénk, hogyha ezen és ezen feltételek mellett dolgoznának, és ezért fiatalokat is felvennének. Én nem tudom pontosan ez hogyan néz ki, de nagyon fontos az, hogy feltételeket szabjunk mindenkinek, minden cégnek amely szeretne eh, részt venni egy ilyen fajta közbeszerzésben. És bizonyára eh, fogok még erről eh, beszélni, hogyha megszületik már az ítélet. Köszönöm Michael Raymond a zöldek nevében kapja meg a kérdésjogát. Köszönöm a asszony a bevezetőben többször mondta, hogy a kisvállalatok mellett szeretne fellépni, hogy lehetőséget kapjanak a nagyokkal szemben, konkrét ügyből, ügy, ügyre utalnék. Hétfőn, múlt héten, akkor még versenybiztosként Almunió e szakbizottság előtt, mikor megkérdezték a, a brit atomerőmű ügyében, azt mondta, hogy még nem, nem ö, ö, született döntés. És ugyanakkor a versenyzavarokat okozna a támogatás, és hátrányra volna a megújuló energiaforrásokra adandó támogatásoknak. Szeretném tudni, hogy ön jövő héten kell szavazni a bizottságban. Ön hogy áll hozzá ehhez a kérdéshez, hogy két héttel a hivatalba lépése előtt döntenek erről? Ön szerint le kéne szavazni, el kellene halasztani, és ha el kéne halasztani, ön hogyan döntene ennek az atomerőműnek az ügyében? Well, well, that is hard to say because... Nagyon nehéz meg elmondani, mert hát nem leszek abban a helyzetben, hogy döntsek, hiszen a döntés megszületik addigra. Ahogy én értesültem, ezt az ügyet két évig tárgyalták és készítették elő, több mint két évig ha a biztos úr úgy találta, hogy készen áll az ügy arra, hogy a kollégium elé tárja, és döntsenek róla, akkor nyilván így áll a helyzet. Ám ha volna hasonló ügy, amelyel szembe kell nézzek, hasonló elvek és körülmények között, akkor szerintem a legfontosabb az, hogy tiszteletben tartsuk azt, hogy a tagállam eldöntheti, milyen energiamixre szeretne támaszkodni saját ellátásában és termelésében. Ez nem a mi ügyünk. Ez a tagállam hatáskörébe tartozó döntés. Ezt tiszteletben tartva, persze nagyon fontos, hogy azt is garantáljuk, hogy az állami támogatás vonatkozó szabályokat betartják. Tehát, hogy a energiatermelőt nem kompenzálják túl, méltányos e- a szabályoknak megfelelő támogatás folyósítanak. Ahogy tudom, a tárgyalások folyamán a biztos és a csapata éppen ezt vizsgálta, és a döntésük is ennek a vizsgálatnak az alapján születik majd meg. Nyilván mindenkinek megvan a véleménye, a az energiával szemben van, aki támogatja, valaki nem. Itt azonban nem ez a fő kérdés. A kérdés az, hogy a tagállam dönthet, és a biztos meg annyit tehet, hogy megvizsgálja, hogy állami támogatás volt -e a dologban, és ha volt, akkor az a szerződéseknek megfelelően került-e folyósításra. Thank you. Now... Köszönöm az EFTD részéről Stephen Wolf. Köszöntöm biztos előtt asszony, amikor az Egyesült Királyság a 70-es években a eh, közös piacba belépett, akkor azt gondoltuk, hogy egy eh, jó módú kereskedelmi blogba lépünk be, 40%-át adtak a, akkor a közös piac a világ gazdasági termelésének. Azóta politikai unióvá kezd válni, az Európai Unió most már csak 25%-át adja a világkereskedelemnek, egy évtized múlva ez már csak 15% lesz ez az arány. Bár az adószintek, a túlszabályozás és a, a munkanélküliség nő, a brit nemzetközösségből kiléptünk, ott pedig nő a versenyképesség az Európai Bizottság bármit is csinált az elmúlt években, évtizedekben, a gazdasági tények azt mutatják, hogy az EU-s tagállamoknak nem sokat segített abban, hogy bárki ellen állják a versenyt. I, I do not in, in any way recognize this. Ezt a képet, amit önfestett Európáról, én nem látom. A történelméből és a jövőjéből sem ezt a következtetést szűröm le, sőt, éppen ellenkezőleg. Én azt láttam, hogy az Európai Unió, amely csak egy mm, közös piac volt, egy olyan közösségé nőtte ki magát, ahogy egymásra bízzuk magunkat, és ahol megtaláltuk a tagállami hatáskörök és a közösségi fellépés között a arany középutat. Szerintem a, ennek jó bizonyíték az, hogy az elmúlt években sikerült a válságot megállítani. Mi lett volna az Európai Unió nélkül, nem tudhatjuk biztosan, de egy biztos, sokkal rosszabbul jöttünk volna ki ebből a válságból. Thank you. Now for... Köszönöm szépen. Cerenopulos képviselő a függetlenek nevében. Köszönöm, megpróbálom akkor mikrofonnal is. Itt rövid nyilatkozatot, ha megengednek. A függetlenek nem politikai frakciót képeznek, senki sem képvisel bennünket, én csak a saját pártomat képviselem, senki mást. Átérve az előttünk fekvő témára, a versenypolitikára. Az Európai Unió az árak csökkenését, a munkahelyek számának növekedését ígérte, de közben azt láttuk, hogy a monopól helyzetben lévő cégek száma nő, az árak nőnek, és a munkanélküliség soha nem lehet szint, szintet ér el. Az én hazámban mindent liberalizálnak, az energiapiacot, a repülőteret, mindent, mindent, mindent. A nagy cégek pedig folyamatosan feljebb viszik az árakat. Az a termelés struktúrája, a nagy eh, ipar mind-mind a nagy ipari csoportok kezébe kerül. Egyre több fiatal hagyja ott a hazáját annak érdekében, hogy eh, olyan országokba mm, menjen, Elnök úr, elnök úr, elnézést hadd fejezzem be, de az elején el kellett mondanom, a, magyaráznom, hogy a függetleneknek mi a helyzet az Európai Parlamentben. Válaszolt a kérdésre. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon bízik a képességeimben. Szerintem nagyon fontos felismerni azt, hogy, hogy akárgyan is nézzük az Európai Uniót, úgy gondolom, hogy mindenki együtt érzett azokkal, akik a gazdasági válságot elszenvedték. Ez vonatkozik a Görögországban, Portugáliában élő fiatalokra, akik nem találnak munkahelyet. Nem tudnak családot alapítani, mert nem tudják eltartani magukat. És most ez független attól, ha ki milyen párthoz tartozik, vagy hogyan tekint az Európai Unióra. Semmilyen módon nem tudom elfogadni azt, hogy az Európai Unió lenne az okozója ennek. Pont ellenkezőleg, amit én láttam, az az, hogy az Európai Unió a kulcs szereplő a megoldás megtalálásában, hiszen a globalizáció egyre inkább növekszik, az államok kisebbek lesznek, és egyre inkább függünk egymástól. És pontosan ezért szeretnék önökkel együttműködni, mert ez fontos. És úgy gondolom, hogy együtt kell éreznünk azokkal, akik szenvednek, és ez kell, hogy hajtsa az együttműködésünket a bizottság, a tanács és a parlament között egy erős Európát kell létrehozni, és szerintem ezt nem lehet úgy megtenni, hogy Európát hibáztatjuk mindenért, bárhonya, bárhonnan is jöjjünk. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Ludek Niedermayer a néppárt részéről. Jó estét! Hadd mondjam el, hogy nagyra értékelem a nyitóbeszédét, meg a válaszait ha ennyire pontosan dolgozik majd a hivatalában, mint amilyen pontosan betartotta az idejét, akkor szerintem a versenypolitika jó kezekben van. De most visszatérve a szakkérdésekhez, én osztom az Európáról elmondott gondolatait és értékelveit, ám sok esetben túl sok szabályozással igyekszünk megoldani a problémáinkat. A gályom abban áll, hogy minden új szabályozás, szabály ellenére, amelyet persze nyilván jókból indítunk el, és jó értékelések alapítunk, annak eredménye mégsem mindig olyan pozitív, mint terveztük. Ön biztosként mit tenne annak érdekében, hogy új szabályt csak akkor fogadnánk el, hogyha annak haszna nyilvánvalóan nagyobb, mint a költsége, ellenkező esetben a önszabályozás vagy a nagyobb átláthatóság módszertanát követjük. Egyet I Egyetértek azzal, hogy a szabály nem mindenre jó. És ez jó is, mert ellenkezősen elég unalmas volna versenyügyi biztosnak lenni, hiszen a piaci önszabályozás, az átláthatóság, a, a betartása a, a meglevő szabályoknak a tagállamokkal való új együttműködési rendszerek kidolgozása sokszor sokkal hatékonyabb, mint egy új szabály, mint a leszabályozás. Um, mindenképpen kiegyensúlyozott döntéseket kell hoznunk, és látnunk kell, hogy az európai szabályok sok esetben 28 különféle szabályt váltanak fel, és talán kevesebb terhet jelentenek. Mert még a KKV-k számára is, amelyek mondjuk két-három-négy országban működnek, nem kell, hogy megfeleljünk, hogy ki, kinyomozzák mi a, a, a szabály a másik meg a harmadik országban, hanem van egy egységes európai szabály. Ez bizony nagyon sokszor hasznos, és sok értelme van. Másodszorban, sokszor a piac nyilvánvalóan nem működik, vagy a fogyasztó képtelen átlátni a, a folyamatokat. Jó példa lehet erre a banki díjak, az átutalási díjak, amiket nem is látunk mi, amikor bankolunk. Itt nyilván nem működik a bank, mert az ügyfél nem is tud reagálni erre a rejtett díjra. Jó gondolat talán ilyenkor szabályozni. Megteszek mindent annak érdekében, hogy egyensúlyt tartsunk. Mit kell leszabályozni, mikor kell más eszközöket alkalmazni ahhoz, hogy a jó célokat elérjük. Thank you, Annelisa. Köszönöm, Annalisa Dotz, szocialista frakció nevében. Köszönöm, gratulálok a jelöléséhez. Tudjuk, hogy Európa szerte gyakran nagy kihívás jelent, hogy a domináns piaci szereplők ellenében piacra lépjenek. Közel, hogy a szívemhez közel álló példa a brit energiapiacé a nagy hatok dominánsak ezen a piacon, és ők együtt 95%-át látják el a brit belső piacnak, és 70%-át tartják kézben az energiállátó kapacitásnak. Általában véve általánosságban 136 6 fonttal többet fizetnek évente a britek egy brit háztartás azért, mert ez nem megfelelően verseny folyik a piacon. Ez nagyon sok pénz sokak számára, és ez csak egy példa arra példára, amely Európa szerte újra és újra felüti a fejét. A kis és közepes cégek nem tudnak bejutni arra a piacra, aminek nyitott kellene lennie, és ennek a fogyasztók zsebe látja kárát. Kérdésem tehát a következő, biztosként mit kell tenni ezen probléma megoldása érdekében? Köszönöm, hogy konkrét példával élt. Nagyon jó példa ez arra, hogy az európaiaknak milyen problémákkal kell szembenézniük. Mi szerint az egységes belső piac mégsem működik megfelelően. Egy maroknyi domináns piaci szereplő szépen leosztotta a piacot. A fogyasztók így nem tudnak nagyon élni a, a fogyasztójogokkal, nem tudnak változtatni ezen. Nekem azonban van egy-két eszközöm arra, hogy változtassak ezen a trösztelenes szabályok, a cégfúzióra, egyesülésekre vonatkozó szabályok, és az állami támogatásokra vonatkozó szabályok segíthetnek ebben. Második Nos, a verseny politikának is megvannak a korlátai. Így a biztosok kollégiumen belül, például az Energia Unióért felelős kollégával próbálok -e majd együttműködni, illetve az éghajlat és energia témáért felelős kollégával együtt talán együtt tudunk dolgozni. Én hallottam egy számot, óriási szám volt, ennyire emlékszem, hogy mennyit kell az energiainfrastruktúrába fektetnünk az elkövetkezendő 10-15 évben. Együtt dolgozni fontos ezen, és a meglévő szabályoknak érvényt kell szerezni, ezzel segíthetünk a fogyasztóknak, hogy csökkenjenek a költségeik. Now on behalf of the IMCO committee and... Az IMCO szabadítsa nevében az EPP részéről András Schwab. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztosasszony, Először is szeretném elmondani, hogy az ön nyelvezetét ebben a nagyon bonyolult jogi gazdasági témában nagyon érthető, és szerintem ez jó az állampolgárok szempontjából is. Most nem akarok konkrét példákat emlegetni, mert ebben a keretben ez nehézkes lenne. Inkább általánosában azt mondanám, hogy örülök annak, hogy ön a KKV-kra is gondolt, viszont a KKV-k a versenyjog szempontjából hátrányosak a a nagyokkal szemben, mert a 2003-ban a versenyjog 10%-nál határozza meg a, a kartelektől elvett, elvevendő részt. A KKV-k esetében ez, ez, ez teljes forgalmuk, és ezért úgy gondolom, hogy a versenybiztosnak arra kell törekednie, hogy a KKV-k számára ne legyen túlzottan drámai a büntetés a nagyokkal szemben. The best thing is not trying... A legjobb az az, hogyha nem is fognak bele a kartelezésbe. Ez egy kis tanács lenne azok számára, akik ezt meg akarják hallani. Persze ez egy fontos pont, hiszen a nagy széleskörű termékekkel rendelkező cég számára ez más, mint a kisebb cégek esetében. Amit én látok a legtöbb esetben, amit én megvizsgáltam, az az, hogy azok a szabályok, amelyek a, bír, a bírságra vonatkoznak, azok egyfajta biztonságot jelent, hiszen tudják, hogy mit történik akkor, hogyha a bíróság elé kerülnek. Másrésztről viszont bizonyos körülményeket is figyelem, figyelembe lehet venni. Milyen szerepet játszott valaki a kartelben? Ő találta ki? Vagy inkább olyan személy volt, aki mondhatott volna nemet is, de mégis valahogy belekeveredett. Tehát ki lehet egyensúlyozni így a dolgokat, és ez szerintem nagyon fontos. De szerintem nagyon fontos az, hogy elrettentőek kell lennie a bírságoknak, mert különben ez csak egy sor lesz a mérlegben, és ez nem elegendő. Mert a bírságnak akkorának kell lennie, hogy az elrettentse az elkövetőket, és ebben a tekintetben úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy legyen mérlegelési tér, de az sem jó, hogy ha túlságosan nagy a bírság, és ez tönkreteszi a céget. Speaker Jeppe Koff. Jeppe Koffol a következő a szociális frakció nevében. I'm... Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos jelölt asszony. Én is szeretném Vesztegar asszony, hogy megjelent, és hogy ilyen kiváló beszédet tartott. Fontos, hogy jó profillal rendelkező határozott politikus vigye a versenypolitikát. A nagy és kis vállalatok egyensúlyában látunk, kell, hogy a vállalatok adják a legtöbb munkahelyet. Juncker feladat meghatározásában is külön hangsúlyt kaptak a kis vállalatok. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy az adóelkerülés, adócsalás témájára is nagy figyelmet kell szentelnünk. Volna szíves mélyebben kifejteni azt, hogy e területen milyen lépéseket tervez. Hiszen erősebben kell azokra, azokkal a vállalatokkal szemben fellépni, amelyek igyekeznek megkerülni a szabályokat ennek közében nem lehet munkahelyeket teremteni. Øh, Köszönöm szépen a kérdést. És a baráti dicsérő szavakat. Világosan kell beszélni e témáról. Rendkívül fontos, hogy ö, nyíltan kezeljük a témát, nem pusztán technikai kérdés, tudnilik ez, nem lehet pusztán technokrata szempontból vizsgálni. Ha valaki kisvállalatnál dolgozik, azután is adót kell fizetni, és az innováció is pénzbe kerül. Ha valaki azt látja közben, hogy a nagyvállalatok nagyobb támogatást kapnak, és még adót sem feltétlenül fizetnek, akkor nyilvánvalóan hát ö, sérti az, az érintettek igazságérzetét, és teljes joggal. Ezért döntő fontosságú az, hogy tovább folyanak olyan vizsgálatok, amelyek révén felléphetünk ezen jelenségek ellen. És ha, és ha a gyanú árnyéka vagy gyanú merül fel, akkor az minden esetben vizsgálattal váltson ki, és bizonyíték alapján lépjünk fel az pontosan nem tudom, hogy a most indult vizsgálatok pontosan milyenek, menetrenddel zárulnak majd le, ám remélem, hogy belátható időn belül eredményeket hoznak. Rendkívül fontos a versenypolitika szempontjából, és általában a, a, a jog érzet szempontjából. Köszönöm, Darius Rozáti a néppárt részéről kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, az európai gázpiac egyáltalán nem versenyképes és nem méltányos. A külső gázszállítók visszaélnek domináns helyzetükkel, diszkriminatív gyakorlatokat erőltetnek az európai fogyasztókra. Az egyik ilyen vállalat, az orosz Gazprom hírhet arról, hogy megakadályozza a gáz ellátás diversifikálását, akadályt göröt a verseny elé, emiatt néhány EU tagállam 70-80%-kal magasabb árat fizet a gázért, mint más tagállamok. Kérdésem az, mit tesz annak érdekében, hogy helyreállítsuk a ö, tisztességes, versenyszerű gázpiacot Európában? Well, uh, first of all, I... Hát először is valóban ezen a piacon kis számú domináns szereplő van, ennek minden kockázatával együtt. Az az egyik nyilvánvaló oka annak, hogy a Gazprom vizsgálat tovább folyik majd. Nem tudom, hogy mikor tudjuk majd ezt lezárni, de előbb-utóbb majd be kell feznünk, le kell zárnunk eredménye, valamilyen eredménnyel ezt a vizsgálatot. A tíz prioritásunk körül tíz prioritások között is szerepelt ez, a biztonságos, fenntartható energiaellátás garantálás az Európai Unióban. Ez munkahelyteremtési, gazdasági növekedési kérdés is, hiszen az energiaárak minden cég számára meghatározóak az európai kontextusban. Ezért fontos eh, végigvinni ezeket a vizsgálatokat, illetve megszigorítani a trösztelenes szabályokat, és azoknak valóban érvényt szerezni. Mert egyébként fennáll a veszély annak, hogyha valakit rajta kapunk, eh, mások azt gondolhatják, hogy új piaci lehetőség nyílik számukra, mert olyan kevés eh, piaci szereplő van. Ezért roppant fontos ez a zárt versenyjogi kontextusban is, illetve azért is, mert ez az egész európai kontextus biztonságpolitikai részét is illeti. Ezt köszönjük. Andrés Primdel Vistisen úr az ECR frakció nevében. Øh, Köszönöm szépen. Már korábban is, és ma is hangsúlyozta azt, hogy az ön új funkciójához számos politikai döntéshozatal kötődik. Sokan azt mondják, hogy el kell most már lépnünk, el kell távolodnunk a liberális piac víziójától, másképp kell foglalkoznunk Európával, és Európában az európai bajnokoknak kell létrejönniük új cégeknek, amelyek felvirágozhatnak és ehhez kevésbé szigorú szabályokra lenne szükség. Erről ön mit gondol? Hogyha ön biztos lesz, hogyan fog bánni ezzel a trenddel, hogy az emberek azt mondják, hogy kicsit lehetne lazában is alkalmazni a szabályokat azért, hogy az új iparágaknak esélyt adjunk a felemelkedésre. Válasz. Úgy vélem, hogy sokkal ambiciózusabbnak kell lennünk. Nem csak az európai bajnokokra kell gondolni, úgy gondolom, hogy a, az európai cégek a világ szintjén is megállják a helyüket. Úgy vélem, hogy a legjobban akkor lehet megtanulni versenyezni, hogyha ezt a nagyobb piacon tesszük. Fontos az, hogy ezt az elemet is figyelembe vegyük a vita során. Ön említett egy javaslatot. Szerintem itt a költségek is fontos szerepet játszanak, hogyha a cégeket védjük a versenytől, akkor gyakran, gyakran drágábbak lesznek a termékeik, nem vesznek részt az innovációba, és rosszabb terméket kapnak a vásárlók több pénzért. Ingyen semmi nincs, ezt már az imént elmondtam. itt igazából arra kell törekednünk, hogyha elérjük azt, hogy kövessék a versenyszabályokat, akkor azt pont azért tesszük, hogy ha valaki hazai szinten jól tud versenyezni, jó a versenyképesség, akkor azt nagyobb szinten is meg tudja tenni. Nagy, de nagyon fontosnak tartom azokat a szabályokat, amelyekkel az innovációt lehet stimulálni, például a PPP-k esetében, hiszen a több tudás elérése által lehet elérni azt, hogy a célk is felvilágozzanak. Thank you. Now Ramon Köszönöm. Ramon Tremozai Balces az ALDE frakció nevében. Köszönöm, elnök úr. Biztos jelölt asszony. Ha jól értettem a nevét, akkor először is azt kell mondjam, hogy az egész heti meghallgatások után végre egy kis friss levegőt hozott ide a parlament falai közé a Google trösztelnes ügyel kapcsolatban, illetve a digitális ágazattal kapcsolatban. A Google a, a keresésekben Európában 90%-os piaci részesedése bírni, ön is tudja ezt. Az Európai Bizottság három lehetőséget adott a Google-nek, hogy saját javaslataival álljon Eh, elő, ugyanakkor ez ideig ezek a javaslatok nem oldják meg a 20 panaszos gondját, beleértve az Európai Fogyasztói Szervezetet. az, hogy a riválisokat a laptetején eh, hozzák a kereső után, ez sem igazán jó, illetve a fogyasztó keresés szempontjából sem a re re legrelevánsabb keresési eredményeket kapják meg. Ön szerint az európai KKV-k szempontjából mi lehet a megoldás? as I speak. I don't know what is the concrete next step. Nem tudom, hogy mi a következő konkrét lépés, de biztos vagyok benne, hogy lesznek következő lépések. Egy klasszikus, jól ismert helyzettel van dolgunk. Van egy óriási piaci részesedésre bíró cégünk, és aztán eh, panaszos piaci versenytársak is vannak. Németországban egy teljesen új ügy jelent meg, új dimenziókat kölcsönözve eh, annak, hogy Google hogy is jár el ez ügyben. Fontos, hogy eh, ma ne a konkrét vizsgálatról beszéljünk, hanem inkább arról, hogy hogy érhetjük azt el, hogy meglegyenek az eszközeink arra, hogy ezeket az új területeket is sikerrel kivizsgáljuk. Ahogy azt a bevezetőmben említettem, a piaci szabályok, a versenypolitika olyan régi, mint maga az Európai Unió alapszerződései. Ez mind szép és jó, de hogyan tudunk érvényt szerezni ezeknek? Hát, hogyha ugyanolyan gyorsan fejlődünk, mint azok a cégek, akiket vizsgálunk. Remélem, hogy nem kell újabb és újabb és újabb vizsgálatokat végeznünk. Azt várják tőlünk ugyanis a fogyasztók és a cégek is, hogy versenyképes legyen ez a piac, és minél több, nagyobb legyen a választási lehetőség. Lesznek még tehát lépések, hogy milyen lépések, az túl korai lenne bármit is mondani az ügyben. Köszönöm. Jonas Fernández, szocialista frakció. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm, asszonyom. Juncker azt mondta a beszédében júliusban a parlamentben, hogy a belső piac a, nem élvez automatikus prioritást, a szociális tényezőket is érvényesíteni kell Európában. Múlt májusban, a, ugye májusban a, a választási kampány során találkoztam gyerekek szüleivel, a választókörzetem falvaiban, ahol a, a, olyan szülők, akiknek a gyermekei ö, ö, szellemi fogyatékkal élnek, és évek óta küzdenek az önkormányzattal, hogy kapjanak egy, egy épületet, ahol, ahol ezeket a gyerekeket el lehet helyezni, és lehet ö, szakmai szolgáltatást és ellátást nyújtani nekik. Ám az Európai Unió versenypolitikáját sokszor félreértelmezik, ahogy ez az eset is mutatja, mert ezeket a szolgáltatásokat kiadják magánvállalatoknak, amelyek profit érdekében, vagy ellenében végzik a szolgáltatásokat, és ez semmiképp sem elfogadható. Juncker szavainak fényében ön hogyan látja azt az egyensúlyt, amely megvonható a verseny erősítése és a piac erősítése, amelyet egyébként támogatok, között és akközött, között, hogy a társadalmi kezdeményezéseket, a szociális kezdeményezéseket és a, a, a, a részvételt erősítsük, és mindenki számára biztosítsunk esélyt a társadalomban. Először is az egyik érték, amelyet tiszteletben tartok, az az, hogy a tagállamoknak jelentős itt a felelőssége, hatásköre. Mert amit amit sokszor versennyel, verseny vesztetünk, az sok esetben az általános gazdasági érdekű szolgáltatások, amelyek bizony a tagállamok szociális felelősségét is jelentik, illetve a tagállam kell meghatározni, hogy mik a szociális társadalmi igények, és melyek ezek a szolgáltatások. A gyermekgondozás általában, a fogyatékkal élők gondozása, a kórházak, egészségügyi szolgáltatás sorolhatnám ennek elemeit, és rendkívül fontos, hogy ezt mindig észben tartsuk, hogy van, ami a, a, a, a piac érdekében teszünk, és van, amit a társadalom igényeinek kielégítésére. És a tagállam kell eldöntse, hogyan alakítja ezt ki. Én nagyon értékelem, ha egy tagállam változtat egyszerű és átlátható módon ezen az egyensúlyon, amit mondottam, a tagállam határozza meg, mik a társadalom igényei, és hogyan kell ezeket kielégíteni. Nagyon fontos egyensúly ez az Európai Unióban, hogy a társadalmaknak megengedjük, és lehetővé tesszük, hogy különbözzenek egymástól, hisz a nemzeti politikusokat azért választják meg, hogy ők folytassanak párbeszédet a saját állampolgáraikkal, a saját választóikkal, hogy az ő igényeiknek megfelelő szakpolitikákat alakítsanak ki. És hát az ön által, mint a családnak, meg csak a legjobbakat kívánom, hiszen nyilván nagyon nehéz helyzetben vannak. Langen, IPP. Köszönöm, Werner Langen néppárt. Köszönöm szépen. Vestager asszony egy kis, kicsi mentes országból vekedett nincs személyes összeütközése, ön a szociálliberális párt híve, a szocialisták ugyanakkor mindig az államban hisznek, ugyanakkor, és sok mindent örököl, a Google problémát például, mert Almunia nem oldottam meg, a, az adódömping ellen nem kell lépéseket tesz, ilyen a Dánia magas adókkal rendelkező ország, ugyanakkor hat, írszajatos hatalma van, hiszen büntetéseket róhat ki, anélkül, hogy demokratikus kontrollál vetné ezeket. Kérdésem az, hogyan garantálja azt, hogy jövőbeli irányelveket szoros együttműködéssel a parlament elhoznak létre, és nem a parlament feje fölött döntenek irányelvekről? Elég fontos jó kérdésében. Másodszorban számomra úgy tűnik szükségszerű, hogy a hogy a, hogy a közvélemény előtt világosá tegyük a versenypolitika szabályait. Harmadsorban kérdezem, ön hogyan képzeli el, hogy az elkövetkező években együtt fog működni, miképpen képzeli együttműködést a következőkben a parlamenttel? Először is remélem, hogy sokkal jól készültek. A dánok így csinálnák, mert senki sem dohányozhat, így dupla annyit kávézzunk. Így indulnak a jó párbeszédek. A versenyjog persze különleges terület, a 103-as cikk értelmében a, a rendes jogalkotási eljárást próbáljuk akkor, ahol csak lehet használni. Ugyanakkor nagyon konkrét vitákat kell folytatnunk, amikor úgynevezett puha jogi eszközöket készítünk elő. A soft law nagyon hasznos lehet. A parlament által elfogadott jelentések nagyon sokat segítettek az Európai Bizottságnak abban, hogy megtalálja a az arany középutat, a megfelelő egyensúlyt ezen a téren. Mindig jogszabályokra van szükség? A piac szabályozásra? Nos, e kérdésben, ezen a területen is azt tartom fontosnak, hogy mindenek előtt megbizonyosodjunk arról, hogy jó, persze lehet, hogy nincs jogszabály, nem készül jogszabály, nincs rendes jogalkotási eljárás, de mégis el tudjuk eh, érni azt, hogy a, a, a formális és informális összejöveteleken eh, számon kérje az Európai Parlament, az Európai Bizottságot, hisz ez az önök dolga. Az utolsó kérdése, másodikra nem emlékszem, de az utolsó kérdésére, a harmadikra Ja igen, az, az információs tájékoztatás politika. Minél gyakrabban, minél több kérdést kell föltenni. A Digicommal együttműködve nagyon fontos, hogy az emberek is lássák, hogy kivel találkozom, kikkel, kicsikkel, nagyokkal, cégekkel, emberekkel. Az átláthatóságban én nagyon komolyan hiszek, főként ezen a kényes területen, és nagyon remélem, hogyha ez ügyben az elkövetkezendő öt évben együtt dolgozunk, akkor majd egy nap visszatekinthetünk és elmondhatjuk, hogy na hát jó megizzasztottuk a karteleket. Hmm, elértük, hogy a tagállamok nagyobb felelősséget vállaljanak az állami támogatásokért, és megfelelően átlátható a folyamat, az emberek látják, hogy mire megy a pénzük, és hogy segítettünk az Európa cégeknek munkahelyeket teremteni, hisz ezt várja tőlünk mindenki. Thank you. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy mindenképpen majd ezt fogjuk alkalmazni a kártérítéssel kapcsán, és mindenképpen ezt majd még tovább fejlesztjük a Google nevében. Maria Matias következik. Köszönöm szépen, elnök úr, itt ülök. Tisztelt biztos jelölt asszony. nem az egyetlen baloldali jelölt itt. Nagyon jó fejleménynek tartom azt, hogy most felteszem a két kérdésemet. A versenyképesség növeléséről beszélt, ez normális, hiszen ez a tárcája, viszont azt szeretném öntől megtudni, hogy ön szerint mik a versenyképesség határjai, és vannak olyan, vannak olyan szektorok, amelyeket a versenyképességen kívül kell tartani, és hogyha igen, akkor melyek azok? Válasz. Néha megijednek az emberek, amikor a pártom nevét szó szerint lefordítják, mert szó szerinti fordításban ez tényleg a radikális baloldal, tehát vigyázzanak. Politikai szempontból viszont jobban örülnénk, hogyha a szociális liberálisoknak neveznének bennünket. Valóban úgy gondolom, hogy vannak határai a versenynek, és annak, hogy a versenyjog mit tud elérni. Pontosan ezért nagyon fontos az, hogy kitértem erre a bevezetőmben, és azt mondtam, hogy a verseny nem egy önmagában álló, egy egyedülálló tárca, hiszen szeretnénk valamit elérni, és hogyha ezt akarjuk, akkor együtt kell dolgoznunk a parlamenti szabizottságoknak, az Európai Bizottság tagjainak, mert különben nem tudunk elérni semmit, és pontosan ezért örülök annak, hogy Juncker bizottsági elnök jelölt úr egyfajta új munkamódszert javasolt az alelnökökkel, mert szerintem annak a lehetőség a sikere járunk a közlemény szemében, sokkal nagyobb így. Másrészt örülök annak, hogy van egyfajta egyensúly a között, amit mit teszünk, és amit a tagállamok tesznek. A tagállamok, a nemzeti parlamenti képviselők is szoros párbeszédben állnak a saját választóikkal, és tudják, ezt, és pontosan ezért értékelem azt, hogy a tagállamoknak kell meghatározniuk azt, hogy mit tegyenek. Thank you. Köszönöm. Ernest Urtasun a zöldek részéről kapja meg a szót. Üdvözlöm, Vesztegrasszony, jó estét kívánok! az energetika kérdésére térnek vissza, és a spanyol ügyre. Elődje, Ammónia úr elég sikertelenül próbálta kezelni azt az oligopóliumot, amely Spanyolországban azt eredményezi, hogy a spanyol fogyasztók Európa itt legmagasabb számláját fizeti, ugyanakkor ezek, ezek a cégek hatalmas profitot tudnak besöpörni. Az oligopólium oka az, hogy Spanyolország késlekedik a 72-es irányelv végrehajtásával, amely egyébként komoly a európai jogszabályok súlyos megsértése, hogy erről többen nyilatkoztak például a, a Spanyol szövetség is. Az elektromos áramtermelők szabályozása tekintetében mit tesz annak érdekében, hogy betartsák a spanyol elektromos áramtermelők a közösségi szabályokat, és tényleges verseny alakuljon ki a spanyol piacon, és ahol a kisvállalatok is szerepet kapnak, amelyek teljesen kiszorultak a piacról most. Rendkívül bonyolultnak találom ezt az ügyet, hiszen ami az elmúlt években történt, az az, hogy bizonyos szegmenseket liberalizáltak, míg mások úgy maradtak, ahogy voltak. És rendkívül lassan haladnak a dolgok. Úgy gondolom, eljött az ideje, és nagyon fontos, hogy az energiaunió mellett fellépjünk, egy fenntartható, megbízható, meg energiaforrás rendszer alakuljon ki. Nem lehet országról országra megoldani ezt a kérdést. A mikor arról vitázzunk, hova kell beruházni, hát a válasz nyilvánvaló. Az energiahálózatba, a energiarendszerbe, egyrészt magába a hálózatba, a kapacitás mechanizmusokba diverzifikálni az energiatermelést is, ám mindezek mellett, és persze ehhez több biztos együttműködésére van szükség, alelnökök együttműködésére bizottságban, ám az is nagyon fontos, és hogyha jóvá hagynak, jóvá hagynak ebben a jelölésemben, akkor az is fontos, hogy kivizsgáljuk, ha valamelyik cég visszaél a domináns helyzetével, és nem teszi lehetővé, hogy kis szolgáltatók alacsonyabb áron kínáljanak energiát a piacon. Tehát van egy egyrészt nagyon közvetlen módja annak, hogy fellépjünk az ilyen helyzetekben, és hatalmas, nagyon konkrét projektek révén, amelyek végsősorban egy tényleges energiauniót hoznak majd létre. Thank you, now... Köszönöm, most pedig az FDD részéről Marco Zanni. E di questi giorni la Köszönöm szépen. Nos, folyamatosan folynak a vizsgálatok a Fiat ellen versenyjogi szabályok megsértéséért. Luxemburgban például az adószabályok megsértése miatt. Ön mit gondol erről a konkrét esetről? Illetve kérdezem öntől, hogy általánosságban hogyan kíván közbelépni annak érdekében, hogy ezt megelőzhessük a jövőben, még mielőtt előfordulna megtörténne. A fiat ügyel fog egy Juncker úrral beszélni, hiszen egy évvel ezelőtt miniszterelnökként ő azt mondta, hogy nem aggódik a brüsszeli vizsgálatok kimenetele miatt? Először is egyetértek, valóban egy, egy struktúrát, rendszerezett megközelítésre van szükség. Az egyes eseteket egy külön-külön vizsgáljuk, de ugyanolyan elvek mentén. a vezérelv az, hogy mindenki fizesse be a első adót, amit a versenytársak, amit a többi cég e, fizet, hisz ez így helyes, ez így van rendben. Ahogy egyre nagyobb tapasztalatra teszünk szert ezen vizsgálatok során, amelyek folynak, két dolog e, érhetünk el. Az egyik az elretentő hatás, másrészt pedig megtanuljuk, hogy hogyan működnek ezek, milyen trendek, hasonlóságok mentén folynak ezek. Arra odafigyelek majd, hogy egy közös adópolitikát ne lehessen is sajton így becsempészni, de a tisztességes versenyért mindent meg fogok tenni. Amennyit eddig olvastam az esetről, az alapján elmondhatom, hogy a, a, a, az emberek azt szeretik, hogyha tisztességes cégek tisztességesen befizetik az adó, rájuk eső adót. Éppen ezért folytatjuk majd a vizsgálatokat, a lehető legkörültekintőbben óvatosabban fogunk eljárni. És reméljük, hogy majd kialakul bennünk egy elképzelés arról, hogy a jövőben hogyan tudunk struktúráltabban közelíteni ehhez a kérdéshez. Kostász Madrides a szocialisták nevében a következő hozzászóló parancsoljon. Köszönöm, elnök úr! A a fogyasztói szerződésekre vonatkozó tisztességes feltételek irányelv a gyengébb helyzetben lévő fogyaszt szállítót védi az eladóval, vagy a szállítóval, a szolgáltatóval szemben. Egy európai bírósági ítéletben olvastam a napokban ezt. Sokkal jobb indoklást el sem tudok képzelni erre. Mondjuk vegyük a bankot és a hitelfelvevőt, főként ilyen nehéz gazdasági időkben. Főként az EU perifériáján. Az Ciprusra, saját hazámra gondolok itt elsősorban. Ön szerint nem jött el még az ideje annak, hogy konkrét a politikai eszközökkel védjük mindazokat, a hitelkölcsönfelvevőket, akik igen gyakran a tisztességtelen banki eljárás áldozatául esnek. Nincs itt az ideje, hogy bizonyos európai harmonizációval nagyobb nyomást gyakoroljunk, hogy valóban érvényt szerezzünk az irányelv rendelkezéseinek? Well, I definitely think so. Because in, in the three years where I... A, abban a három évben, az alatt a három év alatt, ameddig az ECOFIN üléseken részt vettem, pontosan ezen dolgoztunk. Hogy a pénzügyi ágazat szereplői legyenek bankok vagy más pénzintézetek, szemben szigorúbbak legyenek az elvárások likviditás, tők követelmények, illetve bankirányítás szempontjából egyaránt annak érdekében, hogy a válság után teljesen más, valószínűleg valamivel udalmasabb pénzügyágazat alakuljon ki Európában. Ehhez azonban tényleg érvényt kell szerezni a meglévő szabályoknak, a bankunió nagyon sok problémára szolgál megoldással. Az egységes bankfelügyelet is ezt célozza. Az állami támogatások szabályainak szabályait is szigorúan végrehajtjuk, hiszen a bankunió nem mm, mindenki kedvére való, bár az eurózónán kívüli országok számára is nyitott. Fontos, hogy a a bankunión belüliek és kívüliek egyforma elbánásban részesüljenek, például az állami támogatások terén is. Éppen ezért e tekintetben az ECOFIN tanácsban éveken keresztül pont azon dolgoztunk, az Európai Parlament támogatásával egyébként, hogy teljesen új fejezetet nyissunk az Európai Bank ágazatban. Siegfried Köszönöm szépen, Zikrid Mureszán, LPP. E Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos jelölt. A, az Európai Unió versenypolitikája akadályozza Európában a globális cégeket. Ha megvizsgáljuk az össze övadásokat, akkor azt láthatjuk, hogy az EU-n kívüli cégek veszik át a cégeket. Ez akadályozza az európai gazdaságot globális szinten. Ezzel kapcsolatban számos kormány már felvetette az aggáját. Ön mit gondol erről? Másodszorban pedig az Európai Bizottság zöld jelzést adott a Telefonika és az E plusz közötti összeolvadásra. Persze vannak feltételek is. Ön úgy gondolja ezt, hogy a bizottság részéről megértették azt, hogy létre kell hozni európai globális szereplőket a digitális gazdaságban? Válasz. Nagyon fontos beszélni az ilyen összevállások kapcsán arról is, hogy megértsük a piacokat, hiszen itt egyenként kell megvizsgálni azt, hogy milyen piacokon működnek ezek a cégek. Nagyon fontos az, hogy az ilyen fúziók, az ilyen fúziókat jóvá lehet hagyni, viszont jogolvasatot is találni kell, amennyiben ezek a fúziók azzal járnak esetleg, hogy bizonyos területeken bezárnak cégeket. Lehet, hogy valakinek a globális ambíciói, de mégis csak nagyon fontos az, hogy a európai kontextusban is valaki képes legyen a versenyre, annak érdekében, hogy globálisan is versenyképes legyen. Nagyon fontos az is, hogy meghallgassuk a cégeket, beszéljünk velük akkor, amikor a jogorvoslatról van szó. Például hogyan lehet biztosítani azt, hogy az új piacok is működőképesek lesznek. A fúziók esetében azt kell megvizsgálni, hogy a cégek, amelyek össze akarnak olvadni, azok megtették -e ezt. Persze, figyelembe véve a szigorú feltételeket. egy nagyon fontos ezt látni, hogyha globális versenyt akarunk, és a vitákat így már át kell helyezni más versenynyokatóságokra. Meg kell vizsgálni azt, hogy hol, hogyan járnak el nem szabad diszkriminatívan eljárni. Thank you. Köszönöm. Anemans képviseli a szó. Köszönöm szépen. Nem sok uh, dolgot hallhattunk uh, még itt a bizottság részéről, viszont Marian Tyson az ön biztos kollégája már néhány dolgot elmondott. Ezen kívül van egy eljárás még a Dexia Bank tekintetében is. Erről beszélt már az írásbeli válaszaiban is. A versenyfőigazgatóság illegális, illetve tisztességtelen versenyről beszélt az államgaranciák kapcsán. Egy nagyon-nagyon fontos esetről van szó, 30-50 milliárdról van szó, ez az Arco dosszié. És az Európai Uniónak mégis önnek kell majd erről döntenie, és ennek kihatásai lesznek a teljes bankrendszerre, nem akarok különös kérdéseket feltenni, de úgy gondolom, hogy ez nem fogja gátolni az új belkormány felállását. Azt szeretném megkérdezni, hogy ön ismeri -e ezt a dossziét. I, I saw that the chairman... Látom, hogy az elnök úr jelzett, hogy az idejét túlléptem. Vissza tudok adni némi időt, mert nagyon rövid lesz a válaszom. Nem tudok semmit erről az ügyről. Sajnálom. A belga kormányban, a kormányalakításnál súlyos kérdés volt, ha nem ismeri ezt a témát, és senki sem beszélt erről, akkor hát, annak örülök. Hát akkor egy kellemes estét szereztem ennek. Okay. Uh... Rendben. Annelies Dots ismét. Köszönöm. Amint tudják, kevesebb, mint öt áru, szuper, áruház uralja az európai uh, szupermarket házatot Európában, Finnországban három vállalat, 88%-kal bír a szupermarket piacnak. Ezek közül sok visszaél a vásárló erejével, súlyos kockázatot és nagy költségeket jelent az egész ellátási hálózatban. Különösen a munkavállalók és a gazdák a fejlődő országokban látják ennek kárát, de a fogyasztók Európában és Nagy-Britanniában egy watchdog szervezet hoztak létre, hogy figyelemmel kíséri ezeket a negatív viselkedéseket és a szabálysértéseket a szupermarketek részéről. Három a négy közül, amely Európában működteti a székhelyét, ezért európai intézkedésre van a szükség. Mit tesz annak érdekében a nagy, nagy vállalatok a kiskereskedelemben visszaéljenek hatalmukkal? Vajon betartható és erős szabályokat vezete be, hogy méltányosan bánjanak a szupermarketek beszállítóikkal is, meg a fogyasztóikkal is. És tervezett felállítani egy európai szabályozót, amely a nagy retailer szupermarketeket megakadályozna abban, hogy fenyegesse, e, e, hogy nehogy fityet hányjanak a szabályokra, hogy én fityet hánytam az elnök úr figyelmeztetésére. Well, I, I do uh, recognize the picture that, that... Ismerem ezt a képet. Valóban a verseny e, jogérvényesülése a kiskereskedelemben, illetve az eltási láncban nagyon fontos a nemzeti versenyhatóságok, tagállami versenyhatóságok gyakran foglalkoznak ezzel de amikor a kereskedelmi láncok azt mondják, hogy amikor európai aspektus vonálnak, akkor európai hatáskörről beszélünk. Nem tudom, hogy konkrét versenyjogi szabályra szükség van-e, de fontosnak tartom, hogy a meglévő szabályokat szigorúan, a szabályoknak szigorúan érvényt szerezzünk ebben az ágazatban is. a főigazgatóság egy eh, nagyon átfogó 400 oldalas eh, tanulmányt adott ki eh, erről az ágazatról, nyilván így még nem tudtam végigolvasni. Nagyon sok adatot ellenőriztek le arra vonatkozóan, hogy mennyi innovációt található a csomagolásban, tartalomban, betartalomban, hogy kerülnek a polcokra a termékek, és az ekonometria eszközével élve, ezt rávetítve a piaci szereplők számára. Nos, ez egy nagyon érdekes megközelítés. Nyilván ez az egész történetet eh, nem mondja el, az ekonometriának megvannak a maga korlátai etéren eh, e is, de talán egy kicsit tisztában láthatunk az ügyben, hogyan működik ez az ágazat. Már működtem együtt a tagállami versenyhatóságokkal ezen a téren, de most már sokkal biztosabb alapon fekszik, vagy van, kerülhet ez az egész munka. Rosa Thun und Thuenstein a, következik a népet nevében. Right in the back, if you see me. Uh, And I would like to... Itt ülök hátul, és folytatnám az állami támogatások már megkezdett kérdését. Az Európai Bizottság az európai fogyasztói rendszereken keresztül segít a határon átnyúló vitás esetek rendezésében. Ezeket részben a tagállamok finanszírozzák. A közelmúltban felmerült az a probléma, hogy egy ilyen fogyasztói központ finanszírozását megtagadták, azzal az indokkal, hogy a tagállami hatóság attól tartott, hogy a finanszírozás illegális állami támogatásnak minősülhet. Első kérdésem tehát. Az Európai Fogyasztói Központok finanszírozása nyugtasson meg nem minősül illegális állami támogatásnak, másrésztről általánosságban véve az Európai Bizottság bizottság egy új iparpolitikát javasol, 20 százalékos GDP arányjal 2020-ra. Én attól tartok, hogy lehetnek olyan tagállamok, amelyek az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat fellazítanák annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson. Kérem, zárja le, szól rá a hozzászólóra az elnök. Nagyon fontosnak tartom, hogy ne féljenek attól, hogy, hogy ezek a, ez a finanszírozás nem összeegyeztethető az alapszerződéssel. Hát, ha, nem biztosak ebben, akkor te, kérdezzenek. Másodszorban nagyon fontosnak tartom, hogy a tagállamok ezen a téren nagyon erős hatáskörrel bírjanak az állami támogatások rendszerének modernizációja, az általános csoportos felmentés vagy kivétel keretében jó néhány esetnek kivételes elbánást biztosít, nem csak egy-két elszigetelt esetnek. Tehát itt a bizottságban és a parlamentben akkor megmarad a lehetésünk arra, hogy valóban a legfontosabb, legnagyobb esetekre koncentráljunk, ahol érdemes feltenni ezeket a kérdéseket. Szerintem a munka megosztás is fontos. Néha segítenünk kell a fogyasztóknak, máskor mi függünk a polgároktól, mi támaszkodunk rájuk, vagy a tagállamokra ez az újonnan jött, vagy megújult átláthatóság, ami az állami támogatások modernizációjából ered, szerintem nagyon sokat segíthet. Megvan, hiszen csak így lehet meg az időnk és a, a, a megfelelő erőforrásunk arra, hogy a nagyon nagy, európai szinten nagyon nagy hatással bíró eseteket valóban alaposan kivizsgáljuk. És a cél az, hogy az egyre kevesebb adófizetői pénzből minél jobban költekezzünk. Köszönöm szépen. 10 másodperces tűrés határom van, de másfél perces kérdéseket nem tudok elfogadni, mert kilencre be kell fejeznünk bent. Luka következik az ECR-től. Tisztelt Vesztager asszony, Bálc úr kérdésére azt válaszolta, hogy Európában minden cégre ugyanaz a szabály vonatkozik, függetlenül attól, hogy ki a tulajdonosa. Két kérdésem van ezzel kapcsolatban. Az egyik a versenyjogi vonzataira vonatkozik. A TTIP befektetői véde, ez a befektetői vitarendezési eljárás, hogyha Európában cégek kihúzzák magukat a nemzeti szabályok alól, ez versenytorzítást jelent, hogy a ezzel Második kérdésem, hogyha egy európai állam például útadót ró ki, csak is a külföldiekkel fizeteti ezt meg a saját állampolgáraival nem, akkor ez versenytorzítás azon cégek számára, akik külföldi szállítmányozással foglalkoznak, és úgy gondolja-e, hogy ez Európa ellenes? Sajnálatos módon csak távol ismeretem van a az említett kérdésről, amikor a szállítmányozókról van szó, de nagyon helytálló az, hogyha feltesszük a kérdést, hogy itt a diszkriminációról van-e szó. Hogyha például a külföldi rendszámú teherautókat díjnak vetik alá, viszont a belföldi teherautókat nem, akkor mindenképpen meg kell vizsgálni az ügyet, hiszen a diszkrimináció ellenesség az egyik alapvető elve nem csak a versenynek, hanem az Európai Uniónak is. Úgy vélem, hogy amit Cecilia Malmström mondott az ő meghallgatásán, a vitarendezésről a befektetések kapcsán, Nagyon sok elkezést hallottunk itt erről a közmeghallgatások során, számos ötletet merítettünk, és ezeket komolyan kell vennünk, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen veszélyek vannak itt, mitől félnek az emberek, és milyen aggályok vannak, amikor a befektetői állam vitelenezésről van szó. Meg kell vizsgálni azt, hogy hány ilyen rendszer létezik már. Erre vissza fogok majd térni, mert szerintem 150 ezer válasz érkezett erre a közmeghallgatásra, erről a vitarendezésről, hogyan lehetne ezt kezelni. El kell olvasni az összes választ, amíg mielőtt mi meghoznánk a következő lépéseket. De bizony ismeri Mamström asszony válaszát, amit erről mondott hétfőn mit gondol, volt a kérdés. Én osztom az ő véleményét, nagyon gondosan meg kell ezt vizsgálni, de rengeteg eh, ilyen vitarendezési dolog van, bilaterálisan ezek létrejöttek, ezek meg fognak szűnni, tehát meg kell vizsgálni azt, hogy ennek milyen hatása lesz. Köszönöm. Sophie hát felt az alderészről a következő. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Fesztágen asszony a bevezetőjét, meg jó szereplését eddig. Kérdésem a személyes adatok és a versenypolitika összefüggéséről Szóval Hallottunk már a Google antitrust eljárásáról, eljárásról. A személyes adatok nagyon gyorsan a gazdaságék legértékesebb forrásává válnak. Ám a bizottság elég lassan látja be, hogy a big data kezelésében megváltoztatni a verseny szabályokat. A, a Google double click és összeolvadás például ilyen nagy monopólium. Ezeket hagyjuk a szemünk előtt kialakulni, másik azonban ezt nem hagynánk. Az adatvédelem sok esetben azt mondják, hogy akadály a vállalatok szabadsága, de nem így van. Az Egyesült Államokban az adatvédelem a Federal Trade Commission hatáskörébe esik, tehát nagyon világos a nagy adattömegek, az adatvédelem és a versenypolitika összefüggése világos máshol. Ahelyett, hogy esetről esetre vitáltnánk meg az egyes ügyeket egy politikai arénában lefolytatva a vizsgálatokat, egy új integrált megközelítése van a szükség a, a nagy adatokat, a big data korában a versenypolitikát alkalmazva ezekre egységesen. Ön hogy látja ezt a kérdést? Először is én igencsak belátom, hogy a, a nagy adattömegek lesz az, az új valuta, amely az, amely az interneten termelődik, és hatalmas értéke lesz. Mert ha valakinek hozzáférése van, nem csak egy személy adataidhoz, hanem millió vagy milliárd adathoz, akkor olyan elemzéseket lehet végezni, amely teljesen különbözik attól, ami 5 vagy 10 évvel ezelőtt lehetőség, lehetséges volt, szóval új eszközök állnak rendelkezésre. Rendkívül fontos számunkra tehát, hogy nagyon éles szemmel figyeljük és értsük meg, mi történik ezen a gyorsan felüldő piacon. Szerintem egyáltalán nem értjük még pontosan, hogy mi történik, és hogyan lehet összeegyeztetni a vállalatok érdekét, a digitális szolgáltatásokat nyújtó vállalatok virágzását és a saját adataink védelmét. A, az adatvédelmet felelős biztossal kell majd szorosan együttműködnöm, kilakítva egy olyan területet, amely lefedi ezeket a kérdéseket, és persze az Európai Parlamenttel is együtt kell működni, mert ez az adatvédelem, a versenyképesség és az egyéni szabadság és szabadságjogok közös terébe eső téma ez, és nem a távoli jövő ügye kérdése, hanem jövő héten, jövő hónapban már neki kell fognunk. Nem csak a tényfeltárásnak, hanem e piacok mélyreható vizsgálatának. És a DG Comp feladata az, hogy a, előtte járjon a piac fejleményének, mikor egy nagyon gyorsan mozgó piacról van szó, úgyhogy nekünk is nagyon gyorsan kell mozogni ehhez. Yep. Köszönöm. Jeppe Koffert, Szocialista Frakció. Ja, tak. Jeg er glad for, at du også indledte med at sige, at øh, det at være konkurrencekommissær... Köszönöm szépen. Ön is elmondta a bevezetőjében, hogy itt nem egy önálló portfólióról van szó, hanem másokkal is kell működni. Hogyha valakinek például van egy cége, akkor kap európai támogatást, utána pedig elköltöznek máshova, pedig igazából munkáikat kellene teremteniük úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy itt szigorúbbak legyenek a szabályok. Ön, mint illetékes biztos, önnek nagyon fontos az, hogy megfelelő versenyt teremtsen, és megvizsgálja azt, hogy hova mennek a támogatások. Nem mert az, hogy támogatást kapnak, utána pedig elköltöznek Európából. Itt európai munkahelyeket kell teremteni. El kell érni azt, hogy a támogatást arra használják fel, hogy európai cégekben hozzanak létre új munkahelyeket. Ezeket a szabályokat be kell tartani a tagállamokban. Válasz. Valóban. Szigorúbb szabályokra van szükség. Nem lehet támogatást kapni akkor a munkahelyek megtartására, akkor, hogyha olyan tervei vannak valakinek, hogy két éven belül elköltözik Európából és elbocsátja az embereket. Nagyon fontos az, hogy a cégek ne találjanak könnyen hátsó kapukat, hiszen ez a veszély fennáll. Ezt nyíltan kell tudni mondanunk, hogyha valakinek van egy cége, amely támogatást kap, akkor mindig is ennek alapján ítélik meg, bizonyos cégek esetében van egy olyan fajta stratégia, hogy támogatást kérnek, viszont erre ügyelnünk kell, mert különben egyre több támogatást fognak kérni a cégek. Nagyon fontos az, hogy a szabályokat itt betartsák. Persze tehetek valamit itt, hogyha megerősítenek majd, de együtt kell működnöm a regionális fejlesztési kollégámmal, illetve a belső piaci kollégámmal. Ugyanis van egyfajta átfedés a különböző portfóliók között. Nagyon fontos az, hogy még több munkahelyet teremtsenek, és nem lehet az, hogy a cégek mindig tovább költöznek. Nem lehet, hogy mindig itt a támogatásokról, a szubvenciókról legyen szó. Vannak más dolgok is, amelyek vonzhatják a cégeket, nem csak a támogatások. Tehát egy teljes koncepciót kell alkalmazni, melynek a támogatás egy része. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Biztos jelölt asszony. Politikusként, nem technokrataként kérdezem, mi a véleménye arról, hogy az európai piacon a versenyt fenyegető veszélyek vannak? Méghozzá a bankágazatból érkeznek ezek a veszélyek, az amerikai technológiai fejlettségéből, Kínából, a Gazpromból és más energiaóriásokból, illetve a saját állami monopóliumunkból, monopóliumainkból. Egész egyszerűen nem lehet egyszer minden fronton harcot nyitni, kell, hogy legyenek prioritások, hangsúlyos pontok. Almunia úr, az ön elődje úgy tűnt számomra, hogy legutóbb, amikor itt meg jelent a bizottságunkban, mintha belenyugodott volna abba, hogy bár mindent megtett, és az Európai Bizottság intézményileg erős szakemberekben sincs hiány, ugyanakkor a monopóliumok és az oligopóliumok továbbra is nagy száma léteznek Európában. I know this might sound wrong, but if he had Lehet, hogy ezt most rosszul hangzik majd, de hát hogyha teljesen sikerelt járt volna a Munia úr, akkor én most munkanélkül maradtam volna. Mivel van itt dolgunk, hogy komolyan fordítsam ezt szót? Hát egy óriási kihívással, óriási problémák ezek. Mert a piacok messze nem tökéletesek. Ezért ez egyik oka annak, hogy vannak monopóliumok, dopóliumok, óriási cégek, amelyek egy pillanatig nem haboznak, hogy visszajönnek a piaci, domináns piaci helyzetükkel. Az említett piacokon valóban fókuszáltan kell fellépni. Egyes piacokon fogyasztói, eh, a fogyasztók saját erejükből nem tudnak változásokat eh, elérni, igaz, ez a digitális piacokra, az energiapiacra, a pénzügyi ágazatra, itt nekünk segítségükre kell sietnünk, eh, hogy valóban mindenki tartsa magát a közös szabályokhoz. Nagyon remélem, hogy én Sokat tehetek ennek érdekében, de a szakbizottsággal is komoly terveim vannak ezen a téren. Ahogy említette, a bevezetőmben önök állnak legközelebb a választókhoz, olyan dolgokat hallanak és látnak, amiket én nem látok, nem hallok. Ezért olyan fontosak azok a formális, informális megbeszélések, amelyek során beszélhetünk arról, hogy a jogérvényesítés hogyan zajlik. Nem esetenként az egyes esetekről kell beszélni, hanem általános trendekről, és remélhetőleg így közelebb léphetünk egy versenyképesebb, szabadabb Európához. Köszönöm. A néppárt nevében Paunova asszony. Ön jó, hogy jobbra nézett ugyan, ám a szervezők balra tettek, de néppárti vagyok, lehet, hogy azért kitöltsék a helyét a szociális kollégámnak, akik most nincsenek itt. Úgy látszik, mind a ketten szeretjük a csokoládét, de más területen is szerintem találunk közös vonásokat. Mint sokan tudják, a digitális belső piac létrehozása és befejezése egyik fő szakpolitikai célom. Nagyon közel áll a szívemhez, az a gondolat, hogy az Európai Parlament együtt a bizottsággal létrehozzon magas értékű munkahelyeket Európában, különösen fiatalok számára. Ezen, ebben az ágazatban szerintem az IT ágazat az egyik fő motorja lehet Európa gazdaságának. Ezért szeretném tudni, hogy ön, az ön hogyan látja a digitális napirend által jelentett kihívásokat a európai versenypolitikában megjelenni. Tehát a versenypolitika miképpen sok esetben beavatkozik a digitális ágazatba, ez sokszor kontraproduktív, sokszor megköti ennek az ágazatnak az egyébként nagyon gyors fejlődését. Ezért a beavatkozás például a termékdizájn kérdésekbe ó, lassít. Az elnök megszakítja a hozzászólót, and, and this chocolate is, is actually a very happy merger. Ez a csoki egy, egy nagyon kellemes összeolvadás tárgya. Keserű csoki és likőr összeolvadása. Ám hadd beszéljek most arról, hogy a magas értékű munkahelyek létrehozása valóban rendkívül fontos. Ahhoz, hogy Európa megtalálja a helyét az értékláncba globálisan, és produktív módon tudjon együttműködni a, a globális ö, gazdaságban, ott rendkívül fontos az ágazat. Nem csak ahhoz tehát, hogy Európa gazdasága úgy erős legyen, ahogy van, hanem több értéket teremtsünk globális szinten is, értékláncokba elhelyezve magunkat. Az IT ágazat ebben rendkívül fontos. Én úgy gondolom, hogy a verseny javíthatja, fokozhatja az innovációt. És az antitrust szabályok érvényesítése szintén az innováció érdekében hat, azt ösztönzi. Hiszen, hogyha óriási vállalatok abszolút lefedik, dominálják az IT ágazatot, akkor sokan nehezebb a kisvállalatok számára megélni ezen a terepen és innovációt vinni a piacra hogy azon több szabályokat nem tartjuk be. És ez rendkívül fontos dolog, mert fantasztikus, irtozatosan izgalmas dolgokat csinálnak icipici vállalatok, amelyek, amelyek egyetlen nem nemzeti szinten gondolkoznak, hanem globális szereplőként működnek, még akkor is egy-két-három ember alkotja ezeket a mikrovállalatokat. És akár még pillanatban globálisra is, globálisra is válhatnak, nem kaptak támogatást, nincs kipárnázva a pályájuk, de megtalálták a helyüket, megtalálták a pályájukat, és a világon mindenhol ügyfeleket találnak. Köszönöm az IMCO szakbizottság nevében, Evelyn Géphárt asszony a szó. Le président, je vois beaucoup de sièges vides. Köszönöm sok az ö, üres szék a néppárti oldalon is, hogyha ennyit elmondhatok. Biztos erőt asszony, milyen konkrét intézkedéseket kíván hozni annak érdekében, hogy a kollektív jogorvoslat és kártérítés és a versenyjogi szabályok megsértés esetében valóban érvényszerzünk a szabályoknak, milyen mechanizmust, európai mechanizmust lehet a kollektív kártérítésre horizontális szinten bevezetni, milyen hatékony intézkedést kíván tenni annak érdekében, hogy a fogyasztók érdekeit védje, egy nagyobb választási lehetőségük legyen. A tisztességtelen piaci magatartás vissza szorítása non-diszkriminatív módon hogyan történhet meg a belső piacon? Well, well, first of all, it was a very pleasant surprise for me to nagyon nagy meglepetés volt számomra megtudni azt, hogy eh, valóban lehetséges eh, az, hogy eh, a rendes, jogalkot, rendes jogalkotási eljárás lehessen alkalmazni a versenyok kapcsán is. És ez itt a jogolvasathoz is kötődik. Amúnia és a bizottság nagyra értékelték azt, ahogy a tanács ezt kezelte, különösképpen, ahogy ezt a parlament kezelte. Úgy gondolom, hogy nagyon szorosan követnünk kell ezt, mert a kollektív jogolvasatnak megvan a saját története mostanra már, de hogyha visszatérünk majd egy-két év múlva, akkor tudjuk megmondani ezt, hogy hogyan alkalmazták ezeket a szabályokat. Nagyon fontos ez, mert amikor a jogorvoslatról van szó, akkor egy kettős megközelítést eh, lehet alkalmazni azon cégekkel kapcsolatban, akik nem tartják be a szabályokat. Egyrészt itt van a bizottság részéről a szabályok betartatása, másrésztről pedig ott van a, a magánúton történő betartatása a szabályoknak. Hogyha valaki nem tartja be a szabályokat, akkor fizetnie kell. Úgy gondolom, hogy arra is gondolni kell, hogy a bírságok, amiket kirovunk, az az eljárás sok miatt van, miért károsítottak. Viszont amikor fizetniük kell a megkárosítottaknak, az is egyfajta elretentő hatás lehet. Nem szabad elfelejteni, hogy az elretentő hatás mekkora lehet. Lehet nyílt piacunk, kevesebb kartel jön létre, és ez a lehető legjobb, amit tehetünk a fogyasztók érdekében. És hogyha ettől megvédjük őket, akkor nagyon gondosan kell eljárnunk a nyomozás során, és nagyon fontos az, hogy a bírságok tényleg érzékenyen érintsék őket. Valóban elretentő hatással kell ezeknek járniuk. Kári Gue, NGL. Ja, tak. Rina, Kári, az első kérdésem, hogyan lehet jó egyensúlyt találni a nem megfelelő verseny, illetve a szociális dömpinggel kapcsolatban. Dániában a külföldi cégeknek regisztráltatniuk kell magukat, de elmondom mindenkinek, hogy ez egy jegyzék, amiben fel kell vetetni magukat a külföldi cégeknek azért, hogy az adóhatóság, a szakszervezetek meg tudják az vizsgálni, hogy minden helyesen zajlik-e, adóság, adózás, a munka jogok betartása, az egyik kollégám ezzel kapcsolatban feltett egy kérdést az Európai Bizottságnak, és a bizottság azt mondta, hogy ez a kollégám azt állította, hogy ez a verseny torzítja ez a jegyzék, a bizottságtól megkaptunk erre választ. Mit gondol erről? Úgy gondolja-e, hogy ez a dániai jegyzék valóban káros a versenyre? Válasz. Én mindig szeretnék jó szabályozást a ö, piacon. A versenyképesség az nem csak arról szól, hogy alkalmazkodni kell a szabályokhoz. A versenyképesség nagyon fontos, de ennek tisztességesen kell történnie. Ebben a Dán jegyzék fontos szerepet játszik. Úgy gondolom, hogy erről lehet vitázni, hogy esetlegesen ez nem megy túl messzire, de ez nem csak egy jegyzék, amely azt mondja, hogy ki, hol, mit tesz és mikor. Ez nagyon bürokratikus jelleget is ölthet, és lehet, hogy valaki emi miatt nem akar majd a Dán piacon aktívvá válni, tehát mindenképpen beszélnünk kell erről, de lehet, hogy ez egy egyensúlyt teremt. Ez önmagában egy egészséges elv, hogy a csalást, a visszaélést el akarjuk kerülni, és fel akarjuk deríteni, de megfelelő feltételek kellett mellenek töltenie. Now. Köszönöm. Következő Michael Raymond a zöldek részéről. Köszönöm. Tisztelt biztos a jelölt asszony. A ver, az adóversennyel kapcsolatos már kapott kérdést, nagyon diplomatikus választ adott minden politikus persze ö, óvatosan kell fogalmazni, hanem nagyon elegánsan tette ezt, de azért én egy kicsit tovább kérdeznék. A versenyképességi főigazgatások a multinacionális vállalatok adóigazgatással kapcsolatban Hollandiában, Írországban, Luxemburgban vizsgálódott. Ezek a koncernek adót takarítanak meg különféle eszközökkel, Európa szerte mozognak, oda, ahol alacsonyabb az adó. Az illegális támogatásokkal kapcsolatban is vizsgálódni kell. Önpolitikailag hogyan értékeli ezt a témát, és tudom, hogy nincs adott esetben nincs konkrét válasz, hogy meg kell vizsgálni az eseteket. Engem az érdekel inkább, hogy politikailag hogy áll hozzá ezek a kérdésekhez, milyen, mik a céljai és milyen forrásokat igyekszik ö, mozgósítani ahhoz, hogy konkrétan kivizsgálják ezeket az ügyeket. Well, what I want is to win... Oh. Én meg akarok nyerni minden ügyet, amely megnyerendő. Ehhez persze bizonyítékok kellenek, amelyek alátámasztják az álláspontunkat hiszen rendkívül fontos jelzés volna minden európai vállalat számára, hogy ki kell fizetni az adót, amit ráródtak. Hogyha fel tudnánk lépni azok ellen, akik meg tudják kerülni az adókat, akkor ez rendkívül fontos jelzés volna. Ez egy nagyon nehéz ügy, természetesen, hiszen nem feltétlenül a szabályokon áll ez, hanem a, a szabályokról való döntéseken, akár bírósági döntéseken. Ezért kell a vizsgálat során nagyon körültekint eljárni, igazi kemény bizonyítékokkal érvelni, hogy megálljon a bíróság előtt is egy-egy ilyen ügy. Ez kell legyen tehát a célunk, bizony nagy prioritást kell élvezzen az előbb, mint a tokoknál fogva, és nem arról van itt szó, hogy a hogy közösségi adópolitikát csempésznénk be a kiskapun. Ám nyilvánvalóan Európában széttartó ö, társasági adó szintek lesznek, és a közös konszolidált ö, közösségi adóalap, a, ami egy, ha létrejön, az talán erős, megerősíteni ö, a pozíciónkat, de hát ez kérdés, hogy megvalósul-e és nem igazán ad választ az ön kérdésére. Úgy hiszem, az előbb említett vizsgálatokra fel kell készüljünk, koncentrálva, olyan menetrendben, ami nem az örökkivalóságig tart, épp ellenkezőleg, mi hamarabb. Köszönöm. a Lope Fontanya, EPP. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen. Elnök úr a lehetőséget. Biztos jelölt asszony. az önlendő tárcáján belül a versenyjogi szabályokat minden tagállamra egyformán és szigorúan kell alkalmazni. Ezért olyan fontos mindaz, amit ma itt ígért, ígér nekünk, mi szerint a játékszabályokat egyformán alkalmazza majd mindenkire. Én a hajóépítésről beszélnék, amely nagyon fontos munkahelyek és technológiai innováció szempontjából is. Az Európai Bizottság nem volt mindig fair ezzel az ágazattal szemben. Gondolok itt a spanyol és holland eh, hajógyárak közötti vádaskodásra. Mindkettő hasonló eh, adókedvezményekben részesült. Az egyik esetben felfüggesztették a vizsgálatot, a másik esetben nem alapvetően a spanyolok jártak pórul ez egyben, ez ügyben. Vállalja, hogy egyformán alkalmazza majd a szabályokat tagállamtól függetlenül mindenkire? Yes. Igen. Röviden, igen. Nem tudok annyit a hajógyártásról, hogy bármi igazán kompetenset mondjak ez ügyben. Azt tudom, hogy ez mennyire fontos ágazat, nem csak Európában, hanem globális szinten is. A közlekedés és a teherszállítás nagyon fontos számos európai iparák számára. Ugyanakkor Fontos, hogy ezekben az ágazatokban is tiszteletbe tartsák a versenyjogi szabályokat. Hogyha más országok kereskedelmi partnereink nem veszik olyan komolyan ezeket a szabályokat, mint mi, akkor bizony erről tárgyalni kell, akár a WTO elé kell vinni az ügyet. Mert ez komoly kihatással van a szállítási költségekre, hogyha valaki a megfelelő szabályok szerint épített egy hajót, vagy sem. Köszönöm Marco Zanni az FTD frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, kettő darab kérdésem lenne. Először is az munkamódszereire lennék kíváncsi. Az elődje nagy, az volt jellemző, hogy nagy szemú vizsgálatot kezdeményezett, amely végül sehova sem vezetett. Ön hogyan kíván, kíván eljárni ez ügyben? ugyanígy folytatja a munkát, vagy esetleg változtat a dolgokon Almunia úrhoz képest. A cégek, cégegyesülések, fúziók eh, és felvásárlások a következő kérdésem. Itt igencsak hátrányos helyzetben vannak a részvényesek, a részvényesek. Gyakran a befektetők, részvényesek elvesztik a befektetési értékét, a spekulánsok pedig jól járnak. A kis megtakarításokkal rendelkező kis részvényesek érdekeit hogyan kívánja védeni európai szinten ez ügyben? A kérdés második felével kezdeném. a versenyjogi szabályoknak közvetlenül érvényt szerezni ezen a területen nem mindig könnyű. Amikor egy vállalat összeolvadást vizsgálunk, egy fúziót elemzünk, akkor azt nézzük meg, hogy ez az új, jonnan létrejött cég milyen hatással lesz a piacra. Lesz-e még igazi verseny egy ilyen piacon? És a jóváhagyáshoz figyelembe kell venni olyan szempontokat is, amelyeket ön most felvetett. Mi volt az első fel a kérdésének? Csak második feléről beszéltem. Emlékeztessen, kérem. Shadal Mosen. Sorry. Ah. Jaj, bocsánat, mondja az elnök, igen, igen. Pontosítás. A meg munkamódszereiről és az elődje munkamódszereiről kérdeztem. Nos, fontosnak tartom, hogy akkor is nyissunk eljárást, vizsgálatot, hogyha nem feltétlenül vezet ez bírsághoz, vagy kartellellenes intézkedéshez, vagy a cégek részéről konkrét vállaláshoz, hogyha trösztelenés ügyről van szó, hogyha csak biztosra megyünk, csak olyan ügyekben nyitunk vizsgálatot, indítunk vizsgálatot, ahol tudjuk, hogy majd a végén eh, kipipálhatjuk, hogy igen, eh, sikere jártunk, akkor túl kevés ügyet vizsgálunk. Bizony, hogyha néha felmerül a gyanú, a kiderül, hogy eh, nem volt teljesen megalapozott ez a gyanú, ekkor is le kell folytatni a vizsgálatot, ezért fontosnak tartom, hogy ez, ez, ez része, része ennek a dolognak. Így Almónia úr munkamódszere szerintem helyes volt. Ugyanakkor azt is meg kell, hogy egyezzem, hogy megfelelően gyorsan kell lefogadtatni ezeket az eljárásokat, hiszen egy ágazat, egy cég számára nem könnyű, hogyha vizsgálat alatt állnak. Thank you. Köszönöm. Most Krista Sádel Móza az IMCO szakbizottság nevében. Köszönöm. Margaréta, azt szeretném elmondani, önnek, hogy az Euroregiszter bizonyosan, hogy nem túl bürokratikus eszköz Dániában. A pénzbírságokról beszélt, arról, hogy ezek elriasztó hatással kell legyenek, és a szabályok betartásának fontosságáról. Ám vannak egyéb eszközök is, amelyek a versenyhelyzetet javíthatják az Európai Unióban. Működik. Van egy olyan javaslat, amely az Európai Bizottság Európában felállítana egy olyan osztályt vagy, vagy csoportot, amely Európában utazna és helyben vizsgálna meg konkrét panaszokat és gyanús helyzeteket. Például, hogy fogyasztók árdiszkriminációról adnak számot, vagy illegális állami támogatásról, akkor kiszállna ez a csoport, és helyben vizsgálódna. Ön létrehozna egy ilyen mobil vizsgálócsoportot? Nos, legalábbis egy elgondolkodható javaslat ez, ennyi, ennyit bizonyosan mondhatok róla. A kérdés persze inkább az, hogy ennek egy ilyen utazó csapatnak, hát felállításnak milyen kihatásai volnának. A versenyjogi főigazgatóság dolgozói nagyon konkrét ügyekkel kell foglalkozzanak, konkrét ismereteket kell beszerezzenek az adott helyzetről, és akkor konkrét döntéseket hozhatnak ezért tartom fontosnak azt is, hogy akár helyben is vizsgálódjanak, helyszíni vizsgálatokat is tartsanak a főigazgatóság tisztviselői. Ám ezt mindenképpen hozzá kell igazítani a tagállami versenyhatóságok munkájához és felhatásköréhez hatásköréhez. Pozitív módon kell együttműködnie, tehát a, a, az általállami államigazgatási felügyeleti szerveknek és az Európai Bizottság tisztviselőinek. Sok esetben európai ügy a dolog, sok esetben a tagállami hatóság sokkal jobban tud vizsgálódni. Német, a német, a dán, a bolgár versenyhatóságok ismerik legjobban saját országaik sajátságos helyzetét. Tehát adott esetekben, adott vizsgálatok során mindig gondolni kell erre a tényre. Tehát egy nagy utazó mobil csapatot hozunk elétre, vagy inkább támaszkodunk a tagállami hivatalok tudására és helyi ismeretére. Talán az utóbbi kedvezőbb lehet. Köszönöm. Megint az IMCO szakbizottságban Markus Pretzel a konzervatívok soraiból. Oh. Hvis jeg er, jeg er meget glad over, hvad jeg har hørt er der til nu. Nagyon örülök annak, amit eddig hallottam. Az első állampolgári kezdeményezés a vízprivatizáció ellen volt, és számos más kezdeményezés is volt azóta, amely az európai vízellátás privatizációját kívánta elérni. A TTIP tárgyalása során is az USA követelte ezt. Az, hogyha megnézzük, hogy milyen tapasztalataink voltak azzal, hogyha átadunk privát cégeknek ilyen dolgot, akkor azt látod, hogy vegyesek voltak a tapasztalatok. A kérdés az az, hogy lesz egy egyetlen verseny, és egy ilyenfajta magán vízmonopóliumot hogyan kívánja megadályozni, és mit, mit történik akkor, hogyha tétiben lesz egy ilyen záradék, amely esetlegesen visszafolytatlan teszi a vízellátás prioritizációját. Úgy gondolom, hogy azok a kezdeményezések, amiket tettek az állampolgárok, azok helytállóak voltak. Úgy gondolom, hogy a vita én itt azt hogy is fontos volt ez, másképp látjuk a helyzetet, sokkal többen szólnak hozzá egy adott témához. Nagyon helyes az, hogy van ez az új eszköz a demokráciánkban, és ez megváltoztatja az európai vitát is, és azt is, hogy ahogyan mi beszélünk a dolgokról, vagy ahogy a tanács, a parlament és a bizottság tárgyal egymással. Ami a monopóliumokat illeti, én nem tudom, hogy pontosan hogyan zajlanak a tegyelások a ttip kapcsolatban ezt illetőleg. Több információra lesz szükségem, azt megválasztom ezt a kérdést. Well, I can come back when I get wiser and more Persze, hogyha uh, okosabb leszek, akkor visszatértek erre a kérdésre. Thank you. Köszönöm. Mihály Tajera Ráda nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Veszteger asszony írásos válaszaiban, amelyeket kérdésenk adott be, a kkv sajátságos helyzetéről is szólt. A gyakorlatban sokszor úgy áll a helyzet, hogy a kkv komoly bürokratikus terek alatt állnak, engedélyezési eljárások és környezetvédelmi eljárások alanyai, sok KKV attól is szenved, hogy Európa egyes országaiban más és más szabályok érvényesülnek érni, és másképpen alkalmazzák eket. Ha 50 milliós hitelt vesz fel egy vállalat, és, és ennek hatalmas része konzultációs szolgáltatások kell, hogy elmenjen, az mondhatja, hogy nem helytálló ez a, a széttartó jogszabályoknak ez a helyzete. Mindenképpen tennie kell valamit a bizottságnak, és szerintem a versenyzőfőzgatóságnak annak érdekében, hogy ne jelentsen ilyen nagy terhet a KKV-kra a sokfélesége a tagállami jogszabályoknak. Well, I do, and I realize how... Igen, belátom, mennyire bonyolult a helyzet. Három évig gazdasági miniszterként és belügyminiszterként dolgoztam hazámban, és pontosan ez volt a feladatunk részben, hogy, hogy több lehetőséget teremtsünk a szakembereknek, és kevesebb bürokratikus terhet rójunk rá. Ez a kis vállalatoknak is fontos, de a, a, az állami vállalatok számára is nagy gondot jelentett ez, amelyeket első kézből ismerek. Szerencsénk volt abban, hogy az, az első alelnök felelős. Ezért nem szabad persze csak ráhagyni ezt, mert nem volna ugyanez nagyon udvarias dolog, hanem együtt kell működnünk az első alelnökkel, ahol lehet leépítve a bürokráciát, a új jogszabályokat másképp megtervezve úgy, hogy ne rendsenek bürokratikus terheket. És persze meg kell találnunk az egyensúlyt az új jogszabályok létrehozásakor garantálva az, hogy, hogy például a 28 különféle jogszabály helyett létrejön egy egységes európai szabály. És ezt meg kell vitassuk, hogyan hozzuk létre ezt a jogszabályt. Ugye van azért gold plate jelenség, gold plating jelenség, hogy mondjuk van egy kis lehetősége a jogszabálykotásra, tegyünk bele még valamit, tegyük bele ezt, és ha másképp haladnánk, ha nem a gold plating révén, hanem épp ellenkezőleg a lehető legkevesebbet megcélozva, minimumot megcélozva a szabályozással, és az a beszerzett adatokat nem újra és újra kérve, hanem már bekért adatokat újra és újra, újra felhasználva a jogokotás során. Új módon feldolgozva ezeket lehetne tovább lépni. És ez egyfajta stabilitást is vinne a jogszabály alkotásba, és ez kulcsfontosságú tényező volna. Thank you. Now I give the... Köszönöm szépen. Markus Ferber alelnök kollégám kap szót, aki az ECON versenyjogi munkacsoportjának állandó elnöke, amit kicsit felturbóztunk annak érdekében, hogy a versenyjogot árgusabb szemekkel követhessük. Nyilván a következő versenyünk biztos, hogy gyümölcsöző párbeszédet kívánok folytatni. Köszönöm szépen, és miután még kávét is kínálnak, hogy tényleg kellemes lesz ez a dolog. A nagy internet cégekkel szembeni eljárások voltak a Microsoft, Google, eseteiről van szó, úgy gondolja, hogy a jelenlegi szabályozások a versenyjog területén megfelelnek-e a digitális társadalomnak, vagy hogyha nem, akkor lehetne ezeket továbbfejleszteni. Második kérdésem, az Európai Unió Svájccal versenyjogi megállapodást kötött, hogy a határokon átnyúló információ átadásra kerüljön sor az illetékes hatóságok között, anélkül, hogy erről tájékoztatni kellene előzetesen. Mit gondol erről a megállapodásról, amit Svájcra kötöttünk, és kivel kellene még hasonló megállapodásokat kötni? Válasz. Nagyon jó kérdések ezek, ezeken tovább is el lehet még gondolkodni. Ha, hát ami itt kockán forog, az az, hogy látnunk kell a változást. Hogyan változtak meg a dolgok az elmúlt tíz évben a gyerekeim eléggé régi módnak gondolnak engemet, amikor a faxról beszélek, azt sem tudják, hogy mi az. Úgy gondolom, hogy mindenképpen látnunk kell azt, hogy mi történik a piacon. Persze lehet, hogy valaki visszaél a domináns helyzetével. Nem lehet azt mondani, hogy itt nem lesznek kartalák. Nem lehet azt mondani, hogy a fúziók akadályozzák a versenyt. Úgy gondolom, hogy minél idősebb vagyok, annál inkább úgy érzem, hogy a régi dolgok is azért még jók. Az új dolgok esetében nem mindig tudjuk, mit történik a piacokon, és itt van a kihívás. A legtöbb eset, amelyben most folyik a nyomozás, állandóan új és új dolgok jönnek elő, és remélem, hogy ezáltal nem csak a dolgokat nyújtjuk el, hiszen valamikor döntést kell majd hozni. A svájci megállapodás eléggé egyrülálló, benne van az információ átadási komponens, és én majd arról szeretnék önökkel beszélni, hogy milyen fajta megállapodás lenne a megfelelő. Úgy gondolom, hogy jó az, hogy vannak ilyenfajta megállapodások, mert uh, ezek uh, nagy súlyt helyeznek a nemzetközi együttműködésre a versenyjog végrehajtásában. Én azt hallottam, hogy uh, nagyon jó a munkakapcsolat az EU versenyhatóságai, illetve az amerikai versenyhatóságok között, amely nagyon jó. Ugyanez vonatkozik Kanadára is, és a nemzetközi versenyhatósági hálózat nagyon fontos szereplő abban, hogy egy nemzetközi versenykultúrát lehessen létrehozni. Tehát témaszerűen lehetne itt javítani a munkát. Sven Giegel for the Green. Köszönöm Sven Giegel a zöldek részéről a következő. A Vestager. Vestager asszony. Az elmúlt években az a, az a terület, ahol leginkább nőttek az állami támogatások, nyilvánvalóan a bankok voltak. Nagy bankokat közpénzekkel mentettek meg az elmúlt idegben. Az előző Európai Bizottság jóvá hagyta ezeket, annak érdekében, hogy egy rendszerszerű szomlást megelőzzenek. Ezzel összefüggben kérdezném, sok tagállam erős nyomást gyakorol, és részben az LKB is, ezzel összefüggésben mit tesz az Európai Bizottság az állami támogatások csökkentés érdekében, különösen most a stressztesztek fázisában az ilyen beavatkozások ellen fellépe, megvédje az, a, a bizottság jogkörét. Ma jelenleg nincs átlátható adat arról, hogy voltak éppen kit mentettek meg. Tehát ön elindít egy olyan vizsgálatot, amely helyreállítja az átláthatóság értékeit, arról, hogy voltak éppen kik voltak a haszonélvezői ezeknek a bankmentő csomagoknak, kik voltak a végső kedvezményezettek. Ön nyilván nagyon helyesen mondja azt, hogy elképesztő magas értékeket ért el a banki, bankoknak célzott állami támogatások mértéke. És a cél az volt, hogy egy egészséges pénzügyi ágazat jön létre, ez kell legyen a cél. Nagyon fontos, hogy ragaszkodjunk ahhoz, a tényhez, hogy még mindig vannak problémák az állami támogatásokkal. Akkor is, hogyha az, a VBRD és a Bankunió életbe lép, akkor is lesznek ügyek. Ahogy most is vannak, amikor is a teljes bank vagyon és tőke átvigálítási vizsgálat véget ér, hiszen valószínűleg több banknak több tőke lesz szüksége ahhoz, hogy életben tudjon maradni, és be tudjon lépni a bankunió keretei közé. És itt is felmerül az állami támogatások problémája is, ugye? Ugye új szabályok, modernizált szabályok érvényesülnek az állami támogatásokra. Fontos, hogy ezek keretében azt garantáljuk, hogy a, a bélinből a Bélautból a Bélin felé felépítsük a hidat. Jelenleg a két szakasz között szakadék tátong, és nyilvánvaló feladat róránk az, hogy az állami támogatások szabályozása felálljon akkorra, miközben a, a stresszteszt és az eszközállomány átvizsgálása lezárul, ami ennek a hónapnak a végére várható. És a vizsgálat? Második kérdésem. Nincs rálátásom a kedvezményezettek körére még, és nem tudom még, hogy egy ilyen vizsgálat mennyire volna lefolytatható, mi volna a hatóköre egy ilyen vizsgálatnak. Tudom, hogy az államok nagyon különböző módon nyújtottak támogatást. Sok esetben sok tagállam visszahúzta úgymond a támogatásokat, mihez a bank lábra állt, mások másképp jártak el. Meg kell vizsgálni, hogy tagállamok egyrészt mit tettek, és hogy átláthatóan nyújtották ki ezeket a támogatásokat, és a későbbiekben szívesen vissza is térek erre a témára, tárgyalok önnel majd. Köszönöm, most Márko Váli az IFDD frakció részéről. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök úr. Egy Közvetlen kérdésem lenne, és egy konkrét esetet említenék. Hogyan garantálhatjuk a versenyt egy ilyen heterogén rendszerben? A Fiat Chrysler eset, akik a jogi székhelyüket Hollandiába vitték. A adójogi szempontból Londonban van a székhelyük, mert az volt nekik jobb, és sok mindenkit elbocsátottak Olaszországban, mert nekik ez volt jó cég szempont szempontjából. Ugyanakkor mi van akkor, hogyha egy kis cégről beszélünk, egy kis termelőről, akinek nincsenek ilyen lehetőségei, akkor védtelennek érezheti magát a multikkal szemben, akik azt csinálnak, amit akarnak, legalábbis úgy tűnik. Szerettem volna megosztani önnel ezt a gondolatot, mit gondol erről a konkrét esetről, amit most felvázoltam önnek. Nos, ezt a konkrét esetet nem ismertem, de azt tudom, hogy ha én egy kis cég lennék, akkor, vagy kis céget vezetnék, akkor nagyon furcsának találnám eh, ezt az egészet, és azt várnám, a, a, hogy azok, akik rendelkeznek a hatáskörrel, valóban éljenek vele, és szerezzenek érvényt ezeknek a, ezeknek a szabályoknak. hiszen a, a végrehajtó szerveknek, mondjuk az Európai Bizottságnak megvannak a, a, az eszközei. Sok mindent megtett egy európai vállalat, de más, más, nem más kárára. Hogyha be kellene fizetnem az adót, akkor nagyon jó lenne azt látni, hogy um, ilyen szempontból védenek engem, csak azért, mert um, én három különböző székhelyre három országban nem rendelkezem, nem kerülök versenyhátrányba a parlament részéről is ez egy nagyon fontos jelzés remélem sokan nézik és hallgatják, nem fogjuk jó szemmel nézni azt, hogy olyat tegyenek a nagy cégek, amit a kis cégek nem tudnak, főként akkor, hogyha ez alapvetően a szabályaink szellemét sérti. Így tehát folytatni fogjuk az eddigi vizsgálatokat, hogy megerősíthetjük egy gyanút, és aztán lezárjuk az ügyet. Szerintem így érezhetik úgy az emberek, hogy igazságot szolgáltatunk ebben az unióban, és valóban itt a jogállamiság eh, uniójában élünk. Köszönöm szépen. Most pedig az IMCO nevében a szocialisták részéről Mark Tarabella következik. Madame la commissaire des Biztos előtt asszony, az egységes digitális belső piac teljesen eh, felaprózódott, túl nagy a piaci koncentráció, domináns szereplőbenek se, szeri se száma. Szigorú versenyjogi szabályokat szigorúan kell végrehajtani, hogy az online szolgáltatók, illetve az internet szolgáltatók megfelelő választási lehetőséget biztosítsanak a fogyasztóknak. Vállalja ezen kívül azt, hogy fellép, harcol a piaci koncentráció ellen, például a keresőmotorok esetében, illetve segít védeni a magánadatokat, amelyeket egyre gyakrabban visszaélve kereskedelmi célokra használnak. Hogyha kinevezik önt, akkor nagyon nehéz dolga lesz, itt fog élni, sokat lesz Brüsszelben, ahol ugye a világ legjobb csokoládéját gyártják. Well, I'm going to make my own investigations on that. Ez ügyben, csoki ügyben saját vizsgálatot kezdeményezek. Uh, one of the things which is, is very prominent. Komolyra fordítva a szót, az új általános csoportos mentességi szabályban például a szélesávú internet esetében, ahol a piac nem tudja megfelelő eredményeket kínálni, itt például mindenki mindenkinek megkín, felkínálni a, ugyanazt a hozzáférést. Tehát tudjuk, hogy vannak olyan régiók, eldugott régiók Európában, ahol ugyanolyan sebességű internetet biztosítani mindenki számára, hát nagyon nehéz lenne. Éppen ezért ez az új csoportos mentesség a tagállamok számára lehetővé teszi, hogy olyan területeken, ahol a piaci alapon nem lehet ilyen szolgáltatást nyújtani, ott az állam beavatkozhat és megteheti ezt a saját szakállára. Ez nagyon fontos, mert egyre több szolgáltatást vesznek igénybe az emberek. Például online kell nagyon sokszor bejelenteni bármit az embernek, mondjuk a címváltozását, szükség van egyre inkább az internetre, ezért az új szabály nagyon fontos e szempontból az internet szolgáltatás szempontjából is vannak dolgok, amik a piacon nem működnek. nem csak az internet szolgáltatók, hanem az online szolgáltatók esetében is fel kell ilyen irányba lépnünk. Ez szerintem a fogyasztók számára fontos. Remélem, aki hallgatja, nézi a vitát, az most megjegyzi, hogy a parla parlament ragaszkodik ahhoz, hogy a versenyjogő biztos a digitális piac esetében ezt hangsúlyként kezelje, a többi kollégával együttműködve, akik eh, például az adatvédelem területén eh, és a magánadatokkal való visszaélés visszaszorítása területén a hatáskörre rendelkeznek, mint én. A Köszönöm, Vicky Ford, az IMCO szakbizottság elnöke kapja meg a szót. Köszönöm. Az IMCO új hatáskörekre kapott a digitális belső piac tekintetében két kérdésem van. Az egyik a peer-to-peer -peer platformok, az Uber appot betiltották Belgiumban és Németországban. Ugyanakkor mások a fogyasztói választási szabadság megsértését látják ebben, és lehet, hogy elkezdtük fragmentálni a belső piacot ezzel, mielőtt még létrejött volna a másik a csúcs szolgáltatás, mint a Skype és a WhatsApp esetében, hogy tudjuk biztosítani, hogy az infrastruktúra beruházók megtérülne lássák befektetéseiket, ugyanakkor a fogyasztók számára is hozzáférést engedünk meg ezeket a szolgáltatásokhoz, hiszen alapvetően úgy kell létrehozni a versenyszabályainkat, vagy a versenyszabályaink megfelelnek a digitális világnak, vagy pedig új szabályokat kell létrehozni az új helyzetnek megfelelően. Well, I, I would... Én sohasem javítanám ki, vagy tenném helyre a tagállami bíróságok döntéseit. Ám az is világos, hogy a digitális szolgáltások némelyike új verseny lehetőségeket nyit meg. És szerintem méltányos az, hogyha adót fizetnek, és befizetnek minden díjat, akkor ez nagyon helyén való is és bár a kihívások némelyike eh, meglepheti a jelenlegi szereplőket, ez önmagában jó, amelyben méltányos a verseny. És épp ezért olyan fontos, hogy a már működő szereplővállalatok tudják, hogy milyen adatokat kell fizetni, milyen szabályokat kell betartani ők, és ezt megtegyék, befizessék, akkor is, hogyha nem tetszik nekik. És a új piacok nyílnak meg, a különféle új applikációk és programok révén, akkor ide így lépjenek be a szereplők. Szerintem a verseny alapszabályai épp oly modernek és egészségesek, mint valaha is voltak. Szerintem, sőt, ezeket még élesebbé kell tenni, és jobban kell látnunk, hogy fejlődnek a piacok, hisz már korábban is beszéltem erről, hogy egyes kisvállalatok egyetlen nemzetének, vagy helyének, vagy európainak gondolják magukat, hanem indulásuktól köz, ind, fogva globálisnak. Itt ez a piac, globális. Ez a kihívás, hogy tartsuk a lépést, és csak reagáljunk, kövessük a fejleményeket, hanem átlássuk, mi történik. Ezek mikéntjét együtt tudjuk feltárni, például a Big Data adatbázisok körében, itt is meg kell értsük, hogy a, a fizetések, kifizetések, az értékképzés hogyan alakul, hiszen a személyes adatok voltak éppen egy új valutaként működnek egyes szolgáltatási körökben. Itt van esélyünk, de mindenképpen csak akkor, ha együtt foglalkozunk ezzel. Kári. Rina Kári, GUE, NGL. Igen, köszönöm szépen a szót. Egy kicsit meglepett az, nagy nem válaszolt tisztában a külföldi cégek jegyzékéről Dániában, de hagyjuk ezt. Most akkor az állami segélyekre térnék ki. Dániában van egy külön segély, a külön támogatás a hajógyártóknak, hajógyáraknak, ez függ az alkalmazottak számától, annak érdekében, hogy megvédjék a Európa európai hajózásban dolgozókat, de igazából itt arról van szó, hogy harmadik országból származókat alkalmaznak rossz körülmények között. Verseny képességi biztosként felel egész Európáért. Úgy gondolja, hogy itt megfelelő versenyhelyzetre van ez szó, hogyha itt állami támogatást kapnak. Az is gond még, hogy az állami támogatást olyan hajógyáraknak adják, ahol nem megfelelőek a munkakörülmények. Tehát igazából itt csak a munkaadóknak van előnye, nem pedig a munkavállalónak, illetve fogyasztónak válasz. Ezen meghallgatás előkészül, előkészítésekor az volt fontos számomra, hogy a függetlenségre helyezzem a hangsúlyt. Ez egy olyan követelményt, amit nem lehet eltérni biztosként. Persze, hogyha engem megerősítenek majd ebben, amit remélek. Bármit is mondtam a Dán kormánytagjaként, a Dán parlament képviselőjeként, most más kötelezettségeim vannak. nem fogadhatok el semmilyen utasítást, és nem is akarok utasításokat kapni. Ez a függetlenség számomra alapvető. Nem arról van szó, hogy az állami támogatások most Dániában vannak, vagy más országban. Itt a kérdés az az, hogy ez helyén való -e, vagy sem. A konkrét esetet nem ismerem, de hát ez nem új, nem új ez a probléma mert ezek a szabályok már jó néhány éve léteznek, és az, hogy most egy más versenyügyi biztos lesz, ez nem fog sok mindent változtatni. Thank you. Köszönöm, most pedig az utolsó kérdést Katja Kallas az ALDE soraiból teheti fel. Köszönöm. Először is szeretném elmondani, hogy én 14 éve versenyjogász vagyok, és örömmel látom, hogy a jó kezekben lesz az új bizottságban a versenypolitika. Ám kérdésem most a Google-ra vonatkozik, egy másik szempontból vizsgálva. Engem aggasztottak bizonyos kijelentések, amelyet európai vezetők tettek, arra utalva, hogy ahhoz, hogy megvédjük az európai vállalatokat a digitális dominanciától, amelyet az amerikai vállalatok jelentenek, mint a Google, túl kéne szabályozni az internetet. Kérdésem az, hogy ön hogyan tervez együttműködni biztos társaival, az biztosítva, hogy nehogy elterjedjen, lábra kapjon a verseny ellenes szabályozás, és akár, hogy akár korlátozza az internetet. Szerintem nagyon helyén való utolsó kérdésként az öné hangzott el, mert lehetőséget ad számomra arra, hogy elmondjam, mennyire fontos, hogy tényekre alapozott vizsgálatokat folytassunk. Ne az érzelmeinkre hallgassunk, vagy politikai ideológiára, vagy arra, hogy mit szeretnénk megtalálni, és mit nem. Mert csak, csak így lehet objektív vizsgálattal lehet fenntartani az Európai Unió alapelvét, ez pedig a jogállamiság szilárd elve, és ez a legfontosabb talán az egészben, az, hogy biztosítsuk, hogy amikor vizsgál, vizsgálódunk, akkor tények alapján tesszük, értelmezve a piacok működését, és a betartatandó szabályok érvényesülését. Mert akkor ez a bíróságok előtt is megáll az ilyen vizsgálat eredménye, és rendkívül fontos ez, hisz végsősorban a bíróság az, amely amely a fékek és ellensúlyok alapján működik. Sajátságos rendszer ez, az Európai Bizottságnak borzasztó erős végrehajtó jogosítványai vannak a versenyokban, ezért a bíróságok döntéseinek tiszteletben tartása rettenetesen fontos. És engem megjutott az a, az a tény, hogy, hogy hogy a vizsgálat alapján az Európai Emberjogi Kartának is megfelelt a vizsgálatunk, mert nagyon fontos a fékek és ellensúlyok fenntartása minden szakaszban, a versenyjogok betartatása, betartása vizsgálatakor is, méghozzá semleges és pártatlan módon kell itt vizsgálódnunk, és remélem, hogy igaza is van, mert éppen ettől tartottam én is aki 15-20 éve, vagy hosszú évek óta dolgozik ezen a területen, talán attól féltem, hogy majd könnyűnek találtatok a régóta a szakmában dolgozók szemében, és ezért köszönöm a dicséretét. Köszönjük a kérdéseket. Biztos jelölt asszony most 5 percet kap, hogy zárszóval éljem. Öni a szó tehát. thank you very much. Elnök úr, köszönöm. Az állandó munkacsoport elnökének is köszönöm az Ekonom belül felálltó munkacsoport elnökének, akivel remélhetőleg szorosan együtt fogunk majd működni az előttünk álló években. Akik a ma esti vitát végigkövették, remélhetőleg egyértelmű, határozott üzenetet kaptak, amely minden kérdésre adott válaszomból kiderültet, illetve a kérdésekből magukból, miszerint az Európai Parlament a tisztességes piaci verseny eh, elkötelezett híve, egy pártatlan, semleges, de szigorú versenyjogi eh, jogérvényesítés híve. Remélem az is kiderült mindenki számára, hogy a verseny politikának segítenie kell az egyéb szakpolitikai területeket. Természetesen köszönetet tartozom a türelmükért, mert több kérdésre nem tudtam kellően konkrét és részletes válaszsal szolgálni. és azt hiszem, hogy pont azok a közös értékek és elvek, amelyekről beszéltünk, képezhetik az elkövetkező évben az együttműködésünk alapját. Remélem az is kiderült sokak számára, hogy a mit jelenthet az, hogyha komolyan veszik a versenypolitikát, hogy ez valóban új munkahelyeket teremthet, új beruházásokat generálhat, gazdasági növekedést eh, is elősegítheti. A digitális gazdaság, tudjuk, hogy az emberek minden napjában mennyire jelen van, ezt minden itt jelenlévő tudja. Fontos, hogy a domináns piaci helyzettel itt se lehessen visszaélni. E, a fogyasztók számára nagyon sokat jelent, Igen, hát a computer és a consumer közel állnak angol egymáshoz, egy kis e, véletlen e, nyelvbotlás. Talán ezt nem kell elmondanom, de a felkészülésem során nagyon sok rövidítéssel találkoztam. A, és aztán a, a holland szendvics, a dupla ír, e, és aztán hallottam a window mounting, a döntések window mounting. Ez mi lehet vajon a window mounting kifejezés? Milyen, milyen, mit jelenthet ez? Milyen elv van mögötte? Ez a slang, ez mit? Mit jelenthet. A window mounting az nem más, mint egy olyan kartel, ahol az, az, ab, az ablakszerelvények gyártói kartelezéséről volt szó, Négy különböző cégre szabtak ki óriási bírságot, egyébként most a bíróság előtt van az ügy. Tehát ez nem egy slang volt, hanem bizony ez szó szerint kellett érteni. Hát az ember az ilyenek után kicsit újra megtanul a földön járni. De hát sokat tanulni valóm, de felmerült az a kérdés, hogy hol vannak a, a szabályozása, jogszabályok határai és versenyhatárai. Nos, ez azt mutatja, hogy nagyon sokat érhetünk el akkor, hogyha formálisan, informálisan együttműködünk a parlament és a tanács, a, ezen a téren ez különösen igaz. És ahogy ezt többször is elmondtam, ezt könnyű szíve megígérhetem. Két Dán lelkész lelkész gyermeke vagyok, és mindig tártajtóval fogadtunk, és tártkarokkal bárkit, és nem, illetve a szüleim, és nem azokról beszéltek, akik nem voltak ott, akik nem jöttek el. Azt hiszem, hogy én is ugyanígy járok el. Azt hiszem, hogy az elhivatottságban, elkötelezettségben az önök részéről sincs hiány. Azt is nagyon remélem, hogy a tolmácsolásban nem veszett el túl sok tartalom. Én megpróbáltam világosan fogalmazni, de köszönöm a tolmácsok munkáját, akik remélhetőleg még világosabban tolmácsolták szavaimat. Köszönöm nekik. Honorable members. Tisztelt képviselők, tehát elnök úr, Köszönöm a türelmüket, köszönöm szépen. Thank you to Margaret. Köszönöm Margaret Vesztegasszonynak. Köszönöm minden képviselőtársam részvételét és türelmét. Zárjuk az ülést. 30 perc múlva lesz az értékelés zárt ülésen. Köszönöm, zárjuk az ülést.